Jó napot kívánok mindenkinek, némi csúszással, de elkezdjük a szakbizottsági ülést. Ha már itt van a miniszter úr, akkor gondoltam, hogy megvárjuk a hallgatókat. Először is a napirendet kell elfogadjuk, nem látok ellenvetést, úgyhogy elfogadóknak tekintem. Nekem volna néhány elnöki bejelenteni valóm. Először is szeretném tájékoztatni önöket afelől, hogy következő ülésünk február 1-én kedden reggel lesz. Meghallgatásokat tartunk a három új európai felügyeleti hatóság kijelölt vezetőit fogjuk meghallgatni, vezető jelöltjeit. Még várjuk a megerősítését annak, hogy a február 7-i szakbizottsági ülés programja véglegesítsük, és ön Jean-Claude Trichével lesz meghallgatás, a központi bank elnökeként lesz vendégünk délután 3-tól 4-ig, február 7-ig. De ez még nem teljesen bizonyos, a, a, ennek végleges megőrösítésére még várunk. Aztán tudnunk kell azt is, hogy a koordinátorok megállapodtak, hogy egy rendkívüli szakbizottsággyűlést tartanak február 10-én csütörtök reggel. A napi rendon a, az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása lesz terítéken. Ennek elég szoros a határideje, és a hetediki ülés napirendjéhez csaptuk hozzá emellett, mint mondottam, egy másik meghallgatás lesz. A jelentéstevők és árnyék előadók kell, hogy tájékozódjanak a menetendek módosulásáról. Aztán ha tájékoztassam önöket afelől is, hogy Van Rampaj elnök úr elfogadta meg meghívásunkat a Nemzeti Parlamenttel folytatott ECON tárgyalásra. Ez március 15-én lesz, amelyen tehát jelen lesz Van Rampaj úr is. Harmadik napi rendi pontunkhoz érkeztünk, mely nem más, mint eszmecsere a tanács, az ECOFIN formáció elnökével, a magyar miniszterrel, aki egy rövid bevezetőt tart, és aztán eszmecserére nyitom meg a lehetőséget. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között a magyar elnökség nevében, az ECOFIN tanács elnökeként, illetve a magyar parlament tagjaként nagyon nagyra értékelem az Európai Parlament munkáját. Természetesen definíciójából kifolyólag a demokrácia szíve, lelke ez a hely, tehát megfelelő helyen vagyunk a megfelelő időben arra, hogy egy-két nagyon fontos kérdést megvitassunk. Már felállt a bizottság és a tanács között a párbeszéd, és megfelelő úton haladunk arra, hogy a tanács és a parlament között is kialakuljon ez a dialógus, ez a párbeszéd, és természetesen ez trialógussá növi ki majd magát, a tanács, a bizottság és az Európai Parlament közös felelőssége az, hogy az eurozónát megerősítse, illetve a létfontosságú kérdésekkel megbírkozzon. Hogyha megengedik, egy-két utalást tennék a magyar elnökség legfontosabb témáira, már ami a gazdaság és pénzügyi kérdéseket illeti. Dióhéjban hangsúlyoznom kell, hogy mennyire fontos, fontosak a gazdaság és pénzügyi kérdések az elnökségünk során, hiszen ezek az elnökség központi kérdéseit jelentik. Nagyon fontos kérdésekkel kell foglalkoznunk, például szerződés megváltoztatása, gazdaságirányítás, illetve a hat jogszabálytervezet, az európai szemeszter vagy európai félév, ez most indul ugye útjára. Ezen kívül az európai stabilizációs mechanizmus is szintén terítékre kerül majd. Ezek a létfontosságú kérdések egymással összefüggésben állnak, ezeket meg kell oldanunk. Annak érdekében, hogy megfelelő jelzést adjunk a nemzetközi pénzpiacok számára, illetve szavazóink számára is, hogy igen, el tudjuk végezni munkánkat. Tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, igen, közös a felelősség, amely ránk hárul, és az ECOFIN eh, tanács elnökeként készen állok arra, hogy önökkel együttműködjek minden előttünk álló kérdésben. Hogyha megengedik, nagy vonalakban vázolnám az ECOFIN tanács legfontosabb témáit a következő hat hónapban. Természetesen megvan a jogszabály tervezet, amely a gazdasági irányítással foglalkozik, illetve az európai szemeszter megvalósítására is utaltam már. Igen, ez az első alkalom, hogy útjára indul ez a szemeszter. Ezen kívül a pénzügyi szolgáltatási szabályozási csomag is terítéken van, ezen kívül formába kell önteni az állandó válságmechanizmust, az európai stabilizációs mechanizmust. Ezen kívül a G20-ak külső fellépéseivel is foglalkoznunk kell, valamint egy-két nagyon fontos kérdéssel is foglalkoznunk kell, célkitűzésekkel, illetve jogi bizonytalanságokkal, hézagokkal. Ezen kívül a pénzügyi következő pénzügyi időszakot is át kell majd tekintenünk. Tehát ennek felülvizsgálatára is sor kerül. Hogyha megengedik, szeretnék egy-két megjegyzést tenni ezekkel a témákkal kapcsolatban, illetve vázolnám az ütemtervet is, amely ezeket a kérdéseket érinti amely a gazdasági irányítást, gazdasági kormányzást illeti, hat jogszabálytervezet van előttünk. Ahogyan mindannyian tudjuk, a gazdasági irányítás megerősítését rámutatott a gazdasági és pénzügyi válság, és a Task Force jelentésében, amelyet elfogadott a bizottság, illetve a hat jogszabály tervezetben is ez mutatkozik meg. A legfontosabb kihívásokat látjuk a gazdasági kormányzás területén. Meg kell erősíteni a költségvetési fegyelmet azáltal, hogy nagyobb szerepet adunk az adósság kezelésének a stabilitás és növekedési paktumban, illetve létfontosságú az is, hogy a nemzeti fiskális kereteket megerősítsük, megszilárdítsuk. Ezen kívül fontos prioritás a magyar elnökség számára az, hogy megállapodás szülessen a tanácsban, mind a hat jogszabálytervezetet illetően 2011 első negyedévének végére legkésőbb, és az elnökség elkötelezett amellett, hogy intenzív, formális és informális tárgyalásokat folytasson az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy végső megállapodás szülessen a társjogalkotóval, önökkel, méghozzá mielőbb. Az elnökség elkötelezett amellett, hogy az ütemtervet teljesíteni tudja, ez elég szoros ütemterv, amelyet a decemberi tanácsülésben határoztak meg. Ez megerősíti majd a bizalmat, illetve a gazdasági politika hitelességét is. Mindannyian tudjuk azonban, hogy ezek eh, a feladatok nagy erőfeszítést követelnek a tagállamoktól, illetve az Európai Parlament részéről is. Ennek eredményeképpen a gazdaságok, gazdaságaink előnyét szolgálja majd azt, hogyha ezt az új keretet minél gyorsabban sikerül elfogadni és megvalósítani. Ezáltal erős és határozott jelzést adunk a tagállamok kötelezettségvállalásait illetően, a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés, növekedést tartjuk szem előtt. Tehát az ECOFIN prioritások között ott van a gazdasági kormányzás, a gazdasági irányítás, létfontosságú az, hogy e, ezt a kérdést megfelelően kialakítsuk és lezárjuk. Ami pedig a gazdaságirányítás ütemtervét illeti, 2010. decemberében megszületett az ütemterv, a tanács kialakította, ott van a szerződés változtatása, illetve a hat jogszabály tervezet. Március végére szeretnénk egy tanácsi megállapodást kialakítani ezekben a témákban. Ezt követően, és természetesen mindez idő alatt is, de ezt követően szeretnénk formális és informális háromoldalú megbeszéléseket tartani az Európai Parlamenttel, különösen az ECON szakbizottsággal júniusra, és ez a célja a magyar elnökségnek. Szeretnénk véglegesíteni ezeket a jogszabálytervezeteket, és szeretnénk azokat elfogadni. Szeretnék egy-két szót szólni az európai szemeszterről is. Ahogyan mindannyian tudjuk, az európai szemeszter 2011-ben kerül bevezetésre, és ez egy ex ante dimenziót biztosít a gazdasági koordinációnak Európai Uniós szinten, és remélhetőleg időszerű iránymutatást, időben történő iránymutatást ad a tagállamoknak. Ez az európai szemeszter egy keretet nyújt majd a stabilitás és konvergencia programok benyújtására, a makrogazdasági tervek és fiskális tervek kialakítására, valamint a 2020-as, EU 2020-as stratégiák megvalósítására. Ezek létfontosságú kérdések, tehát a nemzeti reformprogramok, illetve az EU 2020-as stratégia is. Ezek egymással összefüggben, összefüggésben álló kérdések, céljuk a gazdasági növekedés. Előremozdítása a foglalkoztatás emelése, illetve a gazdasági és pénzügyi kérdések kezelése. Az éves növekedési jelentés, amelyet az Európai Tanács adott ki, ennek keretében politikai iránymutatást ad a tanács, ezeket követni kell, akkor, amikor a tagállamok a végleges nemzeti strukturális reformprogramot elkészítik. És végül szeretném elmondani, hogy a programok vizsgálatát követően a javaslatokat és a véleményeket figyelembe veszik majd a tagállamok, amikor nemzeti költségvetéseiket kialakítják. Ami pedig az európai szemeszter végső sikerét illeti, el kell mondanom, hogy az ECOFIN tanács februárban hoz majd a fiskális és makrogazdasági kihívásokkal kapcsolatban végkövetkeztetéseket az éves növekedési jelentés kapcsán, és egy átfogó jelentést fogadunk majd el márciusban. A márciusi tanács eredményeképpen a tagállamok nemzeti reformprogramokat készítenek és nyújtanak be, valamint stabilitási és konvergencia programokat. Ez tehát a lényege, a lelke az európai szemeszternek az, hogy átfogó nemzeti reformprogramok készüljenek, illetve átfogó stabilitási és konvergencia programok. Egy sikeres európai szemeszter csak úgy lehet megvalósítani, hogyha mind a tagállamok, mind pedig a bizottság minden erőfeszítést megtesznek a megfelelő ütemterv keretében, és így decemberben el lehet fogadni ezeket a terveket. Tehát látjuk, hogy az ütemterv eléggé szoros és pontos. A tanács decemberben, 2010 decemberében fogadta el ezt az ütemtervet. Általánosságban már foglalkozott az ECOFIN tanács ezekkel a kérdésekkel, tehát az európai szemeszter kérdéseivel. És természetesen az ECOFIN tanácskozás előtt az éves növekedési jelentés megszületett, ezt el is olvastuk. Március végére az ECOFIN egy átfogó jelentést készít majd, illetve március végén a tanács benyújtja az európai szemeszterrel kapcsolatos végkövetkeztetéseit, és április folyamán az Európai Uniós tagállamok elkészítik nemzeti struktúrális reformprogramjaikat. Mindez pedig a végleges költségvetésekben ölt majd testet, és remélhetőleg A 2020-as stratégia is megvalósul ezáltal. Most pedig egy-két szót szólnék a pénzügyi szolgáltatásról, illetve annak szabályozásáról. Ami a pénzügyi válságot illeti, ennek során egyértelműen bebizonyosult, hogy jobb pénzügyi szolgáltatási szabályozásra van szükség, És ez a folyamat az előző elnökség keretében, a trió keretében már útjára indult. A következő hat hónapban erre fogunk építeni, a megtett lépésekre, az eredményekre, valamint az előttünk álló anyagokat, dossziékat fogjuk tanulmányozni. A magyar elnökség során oda fogunk figyelni a, ezeknek a reformoknak a kumulatív hatására, illetve koherenciájára. Ahogyan önök is tudják, egy új felügyeleti struktúra jön létre a pénzügyi rendszerben, tehát az európai ö, szisztemikus ö, rend, európai felügyeleti rendszerkockázati testület. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, hogy Pontosan ebből az okból kifolyólag a magyar elnökség célja, hogy megállapodás szülessen az Omnibus 2 irányelvre vonatkozó javaslattal kapcsolatban, illetve a Szolvencia 2 és a prospektus irányelvekkel is foglalkozni fogunk, és így megfelelő jogköröket biztosítunk ezeknek a hatóságoknak. Erre nagy szükségük van ahhoz, hogy megfelelően működjenek. Szeretnénk megerősíteni a bizalmat, ehhez csökkenteni kell a szisztemikus kockázatot, a rendszer kockázatot, és az átláthatóságot meg kell erősíteni a pénzpiacokon. Az európai eh, piac infrastrukturális infrastruktúrális rendelet foglalkozik a derivatívákkal, illetve az elszámolási funkciókkal a központi szerződő feleket illetően. Egy másik fontos kérdés az értékpapírpiac, a short selling, és természetesen a credit default swapok is. Harmonizálni kell a short selling kezelését az Európai Unión belül, így a szabályozás megakadályozza azt, hogy nemzeti politikákat valósítsanak meg az egyes tagállamok, amelyek bizonytalanságot szülnek. Nem szeretnénk a bizonytalanság elmélyülését, ennek ellenkezője a célunk, a bizalmat szeretnénk megerősíteni. Ezen kívül az adózással kapcsolatos kérdésekre is szeretnék utalni. A magyar elnökség folytatni kívánja a megkezdett munkát, és szeretnénk csökkenteni a különböző tagállamok közötti különbséget az adózás területén. Erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a megtakarítási, megtakarítási adóztatási irányelvet kiterjesszük, és politikai megállapodásra jussunk, hiszen erre nagy szükség van, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Ezen kívül az energiaadóztatási irányelv felülvizsgálatával is foglalkozni fogunk technikai szinten. Az októberi Európai Tanács már fölhívta a figyelmet arra, hogy a pénzügyi ágazat adóztatásával foglalkozni kell, ahogyan önök is tudják, a banki adót bevezette Magyarország, és jelenleg tíz olyan tagállam van, amely ilyen banki adót vezetett be. ezért is szeretnénk foglalkozni ezzel a témával, azaz a pénzügyi szektor adóztatásával. Az elnökségünk elkötelezett amellett, hogy folytassuk az ezzel kapcsolatos megbeszéléseket a legmagasabb szinten. Célunk az, hogy alapvető elveket szögezzünk le, hiszen ez a legelső lépés, alapvető elvekre van szükség. Ezt követően szeretnénk megállapodásra jutni. És végül, hogyha megengedik, az Európai Uniós költségvetésről szeretnék egy-két szót szólni. Ahogyan önök is tudják, a Lisszaboni szerződés megváltoztatta az európai költségvetésre vonatkozó szabályokat. Ezeknek a változásoknak a bevezetése a jogszabályokban rendkívül fontos számunkra, ezért az elnökség elkötelezett amellett, hogy szorosan együttműködjön az érintett intézményekkel a Lisszaboni csomag elfogadásában. És természetesen nem vagyunk egyedül. A globális gazdaságban vannak szerencsére más szereplők is, ezért van egy globális, egy külső aspektus is, amelyel elnökségünk foglalkozni kíván. Ami ezt a külső dimenziót illeti, lényeges munka történt már annak érdekében, hogy a kihívásokra való reakciót koordináljuk a pénzügyi válság fényében. A G20-ak hiteles és hatékony fórumnak bizonyult a gazdasági irányítást illetően, ez mindenki számára világos. Célunk az, hogy hatékonyan tudjuk koordinálni és reprezentálni politikáinkat, ezt pedig nagymértékben segíti az, hogy a G20-ak elnökségét Franciaország tölti be, és a magyar soros elnökség együtt kíván működni Franciaországgal. És még egy szót szólnék a külső dimenzió, dimenzió kapcsán. A Környezetvédelmi Tanács munkája mellett, illetve az ECOFIN tanács munkájának egyik fontos feladata lesz, hogy közös álláspontot készítsen elő, amely hosszú távú pénzügyi kérdésekre, kérdésekre összpontosít majd az éghajlatváltozás kapcsán. Tehát ez egy nagyon fontos téma számunkra, és szeretnénk megkezdeni egy kötös álláspont kialakítását az éghajlatváltozás hosszú távú finanszírozását illetően. Tisztelt kollégák, ennyit kívántam elmondani a magyar elnökség legfontosabb prioritásait illetően, és ezt a rövid bevezetőt, ha megengedik, azzal zárnám, hogy ismét fölhívom a figyelmet arra, közös felelősség hárul ránk. Én személy szerint szeretnék szoros kapcsolatot ápolni és kiépíteni önökkel annak érdekében, hogy ezeket az egy, egymással összefüggésben álló kérdéseket sikerüljön lezárni, megvalósítani. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Van egy jó óránk még, kérdésekre, eszmecserére. Kérem képviselőtársaimat, hogy jelezzék, ha vannak kérdésük. Felolvasom az eddigi listát. Uh, Jürgen Klute, Udo Bullman, Liam Wangok, Astrid Lulling and Ildiko Gal Pellets. Anybody else? Bárki más kér még szót kérdés feltevésére? Szilvi? Filip? Karin? Bárki más még kér szót? Langen úr, hogyha volna kedve kérdést feltenni, akkor most nincsen, ne később. Jean-Paul. Akkor néhány kérdést most feltehetünk, és akkor lehet válaszolni. Rövid válaszokat kérek majd. Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok szeretettel köszöntöm a miniszter urat körünkben. Lenne egy kérdésem Először is gratulálok ehhez az ambiciózus programhoz, és remélem, hogy ezt eh, be tudják eh, tartani. Ami a mi frakciónkat illeti, mindent megteszünk eh, annak érdekében, hogy a, ezekben a témákban előrelépést érjünk el. Ehhez azonban az kell, hogy az elnökség elkötelezett legyen, és ne csak a, a tanács szóvivője legyen, ennél komolyabb szerep hárul rá megoldásokat kell találni, és párbeszédet kell facilitálni. Ezért azt szerettem volna kérdezni, hogy mely az a, melyik az a módszer, amelyet használni szeretnének ahhoz, hogy ezekben a témákban, nehéz témákban előrelépést érjenek el. Hogyan akarják elérni, hogy ezekben a témákban tényleg a célhoz elérjünk, mielőtt az elnökség a végéhez ér? Nyilván önök is tudják, hogy ami a pénzügyi piacokat illető jogszabályokat illeti, itt nagyon hosszú, hosszadalmas folyamat vár ránk, ezért gyorsan kellene haladni, de közben jól is kell dolgozni. És emellett azt várjuk, hogy az Európai Parlament véleményét figyelembe vegyék ebben a folyamatban. Köszönöm. Abban a rendben kérem önöket, ahogy jelentkeztek, úgyhogy másodiként Klute úr. Ja, danke. Köszönöm szépen. Alapvetően olyan kérdésem volna, ami a gazdasági kormányzásra vonatkozik. Láthattuk, hogy az elmúlt hónapokban, elmúlt évben egy sor kisebb ország, különösen Dél-Európában, Dél-Kelet-Európában spekuláció áldozatává vált. És ez a spekuláció jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ezek az országok még jobban eladósodtak. A gazdasági kormányzási javaslatok, amelyeket a bizottság terjesztett be, előrányoznak egy viszonylag konzekvens büntetést azon országok számára, amelyek nem tartják be az adósság szabályokat. Ugyanakkor ez azt is jelenteni, hogy ezen országokkal összefüggő adósság egy része ugyanakkor nem a saját felelősségükből adódik, hanem a spekulációnak tudható be. Ezt is látni kell. Ön az ilyen büntetési javaslatokat elfogadhatónak tartja-e? Frakcióm, a baloldali frakció számára ez tudnodik nem elfogadható, rossz irányba mutató lépés volna ez a szankciós rendszer, mert még nehezebbé teszi az érintett országok helyzetét, ahelyett, hogy kimászhatnának a nehéz helyzetükből, és ehhez segítséget kínálna. Ennek egy második vetülete, utaltam már a jelenleg vitatott mechanizmus, a bizottság által betervezett mechanizmus legrosszabb esetben az érintett, főleg kisebb országok helyzetének romlásához vezethet a szegénység és a elleni harc évét zártuk, a bizottság december 16-án tavaly terjesztette be erre vonatkozó nyilatkozatát, és kimondta, hogy a jövőben egy szo szociális elvet, elviselhetőségi hatástanulmányt terjeszt be minden intézkedésre vonatkozóan, amelyet az asztalra tesz. Ön ezt hogy látja? A megtakarítási politika javaslatai hogyan lehetnek összeegyeztethetőek egy ilyen szociális hatástanulmány eredményeivel. Nagyon szépen köszönöm eh, a kérdésüket. Engedjék meg, hogy sorrendben válaszoljak. Először Jean-Paul eh, kérdésére, és nagyon szépen köszönöm, hogy korábbi beszélgetésünket is folytatja a kérdésével. Természetesen mi egyszerre vagyunk az Európai Unió jelenének és a jövőjének a szóvivője. Más szóvivője nem vagyunk, de az összes prioritás, amelyeket a magyar elnökség megfogalmazott, ezek az Európai Unió e, jelenlegi e, helyzetének megszilárdítását szolgálják, és különösen a jövő megnyerését az Unió számára. Mi magyarok elkötelezettek vagyunk egy erős Európai Unió eh, iránt, és az erős Európai Unióhoz nélkülözhetetlen egy erős eurózóna és egy e, szilárd euró. E, ahogy ezt képviselő úr azt gondolom teljesen helyesen jelezte, egyszerre kell gyorsan lépnünk és jót, és jót lépnünk. Mind a kettőre egyszerre van szükség. Arra a kérdésére, hogy milyen technológiát használunk, engedje meg, hogy a világ egyik legjobb történészét idézem, aki azt mondta, hogy igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert az emberiség fejlődése három forrásból származik, a kultúrából, a földrajzból és a technológiából. Egészen fontos kérdés, hogy milyen technológiát használunk. Már ö, szerencsések vagyunk, mert lehetett egy első beszélgetésünk Madame Bolzal decemberben, múlt év decemberében, amikor nagy vonalakban érintettük előzetesen a magyar elnökség gazdasági és pénzügyi prioritásait. Az egy informális megbeszélés volt, és a jövőben és engedje meg, hogy ezt válaszoljam a technológia kérdésére, a jövőben is e, egyszerre fogunk kezdeményezni és elfogadni informális és formális megbeszéléseket. A célunk olyan döntések, ugye a hat e, jogszabály közül négy esetében közös döntésre van szükségünk, de értjük, hogy mind a hat, mind a hat kérdés összefügg egymással. Mi tehát ahhoz, hogy formális döntéseket tudjunk hozni, és sikeresen zárjuk június végéig a jogi ö, ö, folyamatot, ez sok informális megbeszélésre szükségünk van. E, engedjék meg, hogy rátérjek, e, e, ha nem tudom, jól ejtem-e, Krajc úr, Krajt úr kérdésére, aki egy gazdaságpolitikai, sőt politikai kérdést vetett fel. Mi itt egyszerre vagyunk politikusok, gazdaságpolitikusok és érző e, európai állampolgárok. Egészen világos, hogy a rövid táv és a hosszú táv között van egy kis rés, van egy kis feszültség, képviselő úr, hogy a kérdésére válaszoljak. Rövid távon meg kell erősítenünk a költségvetéseket, és ezt két módon kell megtennünk. 3% alá kell szorítanunk néhány éven belül valamennyi uniós tagállamban, először természetesen az eurózóna tagállamaiban a költségvetés hiányát. Mi magyarok már ebben az évben vállaltuk ezt az eredményt. Mi magyarok 2011-ben eh, már nem teszem fel a magyar sapkámat, csak jelzem, jelzek egy uniós példát. Mi magyarok már 2011-ben 3% alatti költségvetés hiányt fogunk elérni. A legnagyobb súly azonban az államadóság részéről nehezedik az Európai Unióra és az eurozónára. Az államadóság az 70%-ról már 80%-on van az eurózóna esetében, és 2014 végéig az előrejelzések szerint az összevont eurózóna GDP 100%-át is elérheti az államadóság. Ha ezt a két, ha ezt a két gyenge pontunkat ledolgozzuk, ha sikerül a költségvetéseket rendbe tennünk, és az államadóságot újból lefele irányítanunk, akkor válik lehetségessé és reálissá a 20 per 20-as program. Milyen egyetértek, magyarként és európaiként, a 20 per 20-as programmal, amelyik éppen a foglalkoztatást, oktatást, a hosszú távú, fenntartható európai fejlődést állítja a középpontjába. Mi magyarok és ezzel hadd zárjam, nem Balz, a válaszomat, mi magyarok. Azt javasoltuk az ECOFIN tanácsán belül, én, mint magyar miniszter, ezt terjesztettem elő, hogy foglalkozzunk egyszerre a növekedés, a foglalkoztatás, az egyensúly és a demográfia kérdéseivel. Rövid távon úgy tűnik, hogy az egyensúly a legfontosabb, de a hosszú távú európai siker szempontjából a növekedés, a foglalkoztatás és a demográfia a megoldás. Végül ezek vezetnek fenntartható pénzügyekhez, fenntartható költségvetési hiányokhoz és süllyedő államadósághoz. Köszönöm szépen a kérdéset, képviselő úr. Okay, we'll uh, collect in, I think we'll do three questions. Rendben van, akkor most három kérdést fogunk meghallgatni. Udo, Liam és aztán Astrid következnek. Udo, tessék. Elnök úr, ön említette az államadóság kérdését, ez egy kulcsfontosságú fogalom. Hogyha megnézzük az államadóság struktúráját Európában, akkor látjuk, hogy nagy részben azért jött létre ez a hatalmas államadóság, eh, mert eh, a az állam a nehézségekbe jutott bankok mm, adóságaiért kell, hogy vállalják a felelősséget. Magyarországon megmutatták azt, hogy önök hajlandóak kritikus helyzetben új adót bevezetni, hogy a válságból kilábaljanak. Kérdezem, hogy Európában mikor jön el az ideje annak, hogy a pénzügyi ágazatra új adókat vessünk ki, hogy azért, hogy a pénzügyi ágazat is részt vegyen a válságból való kilábalás költségeinek költségeiből. Ön említette a pénzügyi tranzakciós adót, a Belgiumok, Belgium támogatja, egyesek támogatják. Kérdezem, hogy azok a bankok, amelyek ugye nagyon sok, amelyeknek nagyon sok fiókjuk van, aki, amelyek támogatják a, a kis és középvállalkozásokat. Miért azokat adóztatjuk meg, és miért nem adóztatjuk meg azokat a bankokat, amelyek gyakorlatilag értéket közvetlenül nem teremtenek, de hatalmas spekulációt folytatnak? Holott, hogyha ezeket egy kis adóval megadóztatnánk, akkor már nagyon sokat érnénk el. Itt kérdezem, hogy ön hajlandó-e ezen a területen előrelépni a Parlamenttel együtt. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a G20-ak nagyon sokat foglalkoznak a valuta árfolyam kérdésével. Ön is elmondta, hogy mm, szeretnének az eurozóna tagjává válni, bár Magyarország még ugye nem tagja. E, a szerződés, a Lisszaboni szerződés szerint a tanács dönt a valuta árfolyam politikáról, nem pedig a közép, nem pedig a központi bank, holott a központi bank kezében van az eszköz erre. Az én első kérdésem az, azt szeretném tudni öntől, hogy ön, mint a tanács képviselője, kéri-e a központi banktól azt, hogy az euró valuta árfolyamába avatkozzon be? amely túlértékelt nagyon sok megfigyelő szerint, például a, yuan, a Yennel szemben. Nekünk az, az európai ipar számára ez nagy nehézségeket okozhat. A második kérdésem az eurókötvényekre vonatkozik. Ön beszélt ugye a magyar elnökség programjáról, e, azonban nem beszélt az euró kötvényekről. Holott sokan azt gondolják, hogy az euró e, kötvá, kötvény nagyon fontos eszköz e, lehetne arra, hogy az államadóságokkal kapcsolatos spekulációt megakadályozza. Ön mit gondol erről, és fogja ezt javasolni? Astrid. Astrid. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék bocsánatot kérni, elnök asszony, bocsánatot szeretnék kérni öntől és a eh, minisz, miniszter úrtól egy kicsit késtem, ennek oka a belga államvasút, amelynek hű eh, vendége vagyok, hű, hű utasa vagyok. Nos, elnök úr, nos, meghallgattuk az ambiciózus programját az elkövetkezendő hat hónapra. Beszélt a megtakarítások megadóztatásáról és az er- ezzel kapcsolatos irányelvről. Itt szeretnének ugye megegyezésre jutni minél hamarabb. Én egy olyan országból jöttem, ahol elvi ellenvetések vannak ezzel kapcsolatban. Én szeretném emlékeztetni szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy Luxemburg nem, Luxemburg nem mond mindenre nemet, mindenféle feltétel nélkül, de itt nemzetközi sztenderdeket kell megvalósítani az információval kapcsolatban, az információ cserével kapcsolatban, ennek az eszközeit már megvalósítottuk, de egyes esetekben ezeket nem vezették be. Tavaly decemberben Luxemburg megint csak beleegyezett a kompromisszumban, kompromisszumba, amely a, az adó az adós megadóztatással kapcsolatos ez, elmondtuk azt is, hogy egyesek előre léptek ezen a területen, mi is előre léptünk ezen a területen, de nem utasítunk el mindent. Ami a harmadik országokkal való kapcsolatokat illeti, nagyon fontos az, hogy az Európai Uniót ne büntessék meg, a közeli szomszédaihoz képest és a partnereihez képest. Egy level playing fieldre van szükség, mert hogyha a versenyt torzítják, akkor ez nagyon hátrányos lehet Európának. Emellett azt is szeretném elmondani, hogy ezek a harmadik országok is olyan irányba lépnek el egyes esetekben, mint amilyet az Európai Unió szeretne, de nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni az egész rendszert. Lassan, de biztosan. De változik a helyzet. Svájc például már megkezdte a, másod, a, a kétoldalú tárgyalásokat Nagy-Britanniában, Nagy-Britanniával és Németországgal a megtakarítások megadóztatásával kapcsolatban, és várjuk meg, hogy mit hoznak ezek a tárgyalások, milyen részleteket vetnek fel, és akkor nézzük meg, hogy ezeket folytatják-e mások is. Azt, arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az a rendszer, amely valóban működött, és ami jó működött, ez a forrásadó kérdése, Más esetekben nem biztos, nem, nem igazán sikerült nagy előrelépést eh, elérni. Eh, ezt szeretném eh, elmondani. Miniszter úr, nagyon örülök annak, hogy ön itt van, és remélem, remélem, hogy az elnökségét siker koronázza majd. És remélem, hogy figyelembe veszi a véleményemet. Köszönöm. Thank Köszönöm a válaszolni, miniszter úr. Um, igen, tisztelt Ulman képviselő úr, nagy viták övezték, először Magyarországon, aztán eh, az Egyesült Királyságban, majd most már összesen tíz országban a bankadó bevezetését. Voltak országok, közöttük volt Magyarország és az Egyesült Királyság,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 Talán szimbolikus, hogy a bankadó kérdésében egy pillanatra kihagyott a fordítás, eh, hiszen valóban, amikor először Magyarország, azután az Egyesült Királyság bevezette a bankadót eh, múlt év közepén, nagyon nagy viták eh, kísérték a bankadó kérdését. Most már tíz Európai Uniós tagállamban van valamilyen formában e, bankadó. E, van e, ideiglenes bankadó, és van most már állandónak minősített bankadó is az Európai Unió tagállamaiban. A bankadó bevezetése egy kockázatos művelet. Visszatarthatja a bankokat attól, hogy finanszírozzanak. E, természetesen mind a tíz tagállamban az érv, a bankadó melletti érvek között azonban szerepelt egy nagyon fontos gazdaságpolitikai érv, amely azt mondta, hogy ahhoz, hogy legyen e, növekedés, legyenek új munkahelyek, legyenek beruházások, ahhoz rendbe kell tenni a költségvetést, és az államadóság növekedését meg kell állítani. Ahhoz, hogy tehát elérjünk a 2008 előtti európai konjunktúra ö, rendszeréhez, ahhoz először rendbe kell tenni a költségvetéseket, és az elvezet az államadóság E, növekedésének megállításához, és ha ez rendben van, akkor lehet újból egy konjunktúrára számítani. Ezek az érvek győztek. E, azt gondolom, hogy minden tagállamban, ahol e, bankadót vezettek be, én néhány tagállam ilyen jellegű politikáját ismerem, minden államban a bankadó mellett olyan gazdaságpolitikai eszközöket is alkalmaznak, amelyek célzottan segítik a kis- és középvállalkozásokat, a növekedést, a beruházásokat és a e, munkahelyek teremtését. Ha ez nem lenne így, akkor csak a kockázatai erősödnének fel a bankadónak. A magyar elnökség azt ajánlja az uniós tagállamoknak, hogy dolgozzunk ki egy olyan bankadórendszert, ez több elemből is állhat, amely harmonizált bankadórendszer az unió szintjén. Tisztelt Nok úr, két kérdése közül az elsővel kezdeném, és azt szeretném elmondani, hogy közgazdászként sem otthon, sem itt az Európai Unióban vagy az ECOFIN tanácsában nem tűznék magam elé árfolyamcélt. Az árfolyamot a pénzpiac e, és az önálló, független jegybankok alakítják, és ezt látom teljesen természetesnek, sőt kötelezőnek is az Európai Központi Bank esetében. Önálló az Európai Központi Bank, E, politikusoknak, ezen belül az ECOFIN tanács elnökének nem lenne tanácsos e, véleményt, sőt ajánlást megfogalmazni bármilyen árfolyamra vonatkozóan. A mi dolgunk, a mi dolgunk, hogy olyan gazdaságpolitikai környezetet alakítsunk ki, amelyben bármilyen árfolyam is működik, mellette van növekedés, munkahelyteremtés, megerősödnek a kis- és középvállalatok, és gyermekek születnek a családokban. Ha ilyen gazdaságpolitikai közeg van, minden árfolyam jó. Ha nincs növekedés, munkahelyteremtés, beruházás és gyermek, akkor egyetlen árfolyam sem segíthet rajtunk. Képviselő úr felvetette az euró kötvények kérdését. Személyesen azt gondolom, hogy ez egy jó gondolat, de előtte, mielőtt bevezetnénk az Európai Unióban, az eurózónában egy euró kötvénypiacot, rendbe kell tenni magunkat. Erre vonatkozik a magyar elnökség valamennyi prioritása. Mi azt mondjuk, hogy a gazdasági kormányzás, a a megállapodás módosítása, az európai szemeszter, az európai eh, stabilitási mechanizmus fölállítása mind kell ahhoz, hogy megerősítsük az eurót, az eurózónát és az Európai Uniót. És már mint erős szereplők eh, dolgozhatunk egy eh, euró kötvény piac kialakításán. A jó kötvénypiachoz és a jó kötvényhez kell egy erős, rendben lévő, bizalmat élvező gazdaság. Azt gondolom, ez a sorrend érvényes. Nagyon szépen köszönöm képviselőasszonynak a kedves szavait. A, természetesen a magyar elnökség az ECOFIN tanácson belül szeretne hozzájárulni hogy megoldjuk a megtakarítási adó direktíva vitás kérdéseit. Mi szeretnénk eljutni egy politikai megegyezéshez. Ez a célunk. Úgy látjuk, hogy két kérdés van jelenleg nyitva. Mind a kettő politikai természetű. Az egyik a külső kondicionalitás, és a másik a az átmeneti szakasz, az átmeneti időszak. Személyesen kezdeményezni fogok, illetőleg már kezdeményeztem kétoldalú megbeszéléseket azokkal a tagállamokkal és minisztertársaimmal, akik segítsége nélkülözhetetlen egy közös politikai megállapodás eléréséhez. Úgy látom, hogy Ausztria, Luxemburg, Dánia, eh, Olaszország, Franciaország, és persze az Egyesült Királyság és Svédország minisztereinek a magyar elnökség alatt megegyezésre kellene jutniuk, és ha ez a megegyezés megvan, erre törekszem kétoldalú megbeszélések révén, ha ez a megállapodás megvan, akkor eh, kialakíthatjuk a politikai megállapodást a megtakarítási adó direktívájával. A magyar elnökségnek ez egy nagyon fontos célja, és minden informális és formális eszközt megragadunk ennek teljesítésére. Köszönöm szépen, kedves asszony. Um, Még négyen vannak. Kettőt veszünk először, aztán a másik kettő. Szilvi Filip, Szilvi először. Merci, monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy gyakorlati kérdésem lenne. Én vagyok az egyik jelentéstevő. A tanács a legutóbbi következtetéseiben elmondta, hogy szükséges felgyorsítani a munkát a irányítással kapcsolatban. Én szerettem volna felhívni az ön figyelmét arra, hogy gyorsabban is lehet haladni, és a magyar elnökség sikere e, is nagyobb lehet, hogyha elkerüljük e, azt, hogy a tanács álláspontja, függetlenül attól, hogy a parlament mit csinál, megszilárduljon. Minél inkább be kell vonni a parlamentet abba, hogy mit gondol a tanács azt gondolom, hogy az elkövetkezendő hetekben el kellene kerülni azt, hogy a parlament és a tanács két különböző irányba induljon el, mert különben, ha ezt nem kerüljük el, akkor május nagyon-nagyon hamar eljön, ami pedig a az eurókötvényeket, illetve az eurókötvényekről is beszéltem a jelentésemben, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk a parlamentben, és itt ebben a szakbizottságban, akár a plenárisról és az eurókötvényekről. Ön azt mondta, hogy először mindenki tegyen rendet otthon, ez rendben van, de én abban a szellemben tettem a javaslatokat, hogy nem szabad egyrészt a, a pénzügyi piacok kreativitását szembeállítani a fegyelemmel. Mind a kettőt együtt kell használni, ez a kettő ki kell, hogy egészítse egymást a blue bondok és a eh, red bondok eh, kérdését nyilván eh, ön is hallotta már. Egy olyan kérdésről van szó, amely lehetővé teszi, hogy egy ország a saját szabályait bevezesse, közben pedig közös szabályokhoz is alkalmazkodjon, ezeket betartsa. Instruction. És Langen és Karaszúr is jelezték, bár kicsit későn, hogy hozzászólnak, feltettem őket a listára. Filip, köszönöm elnök asszony. Miniszter úr, itt ülök. Itt vagyok. Először a T, a csúnya T betűvel kezdődő szót, adózást. Ugye jól tudjuk, hogy az adóügyben rendbe kell tudjuk a dolgokat, hogyha kiegyensúlyozott költségvetéseket akarunk, és beruházási lehetőséget szeretnénk újra teremteni. Ezért csak néhány példát hoznék fel. Egyiket Udo említette, hogyan lehet a pénzügyi ágazatot megadóztatni. Ugye van egy verzió, a tranzakciós adó javaslata, amelyet elég jól kidolgoztak, és van egy új koncepció, amelyet még pontos tanunk kell, a tevékenységekre vonatkozó adózás, melyet egyesek az asztalra tettek. Ön hol foglalná állást ezek között? Másodszorban Magyarország szerintem néha lehetek pozitív is, tehát szerintem bátor lépést tett, hogy csökkentette a társasági adót. Hogyan lehet azt elérni, hogy a vállalatok, különösen a multinacionális nagyvállalatok felvállalják adóterheiket. Aztán az energia adó és a te, adócsalás ügyében is vannak kérdésem. A kérdésem egyszerűen hangzik, de nehéz lesz rá válaszolni. Mik azok a gyakorlati, konkrét célok, melyek révén ön a magyar elnökséget sikeresnek ítélné? ezen kérdésekben, és mi aztán a további játékterve. Aztán említette gyakran a államadóságok ügyét. Szerintem a magánadóságok sokszor nagyobb problémát jelentenek. Ön osztja -e ezt a nézetet, illetve mit lehet tenni ezekkel az utóbbiakkal európai szinten? Aztán kitérnék arra, amit Szilvia mondott. Ugye először rendbe kell tenni az államháztartásunkat, aztán lehet megnézni, hogy mennyit lehet beruházni és hova. Akár tetszik, akár nem, egyformaképpen kell eljárnunk. És egyszerre. A világ nem fogja megvárni, hogy mi rendezzük a dolgainkat, hanem megy tovább, és közben elveszítjük versenyképességünket, versenyelőnyeinket. Úgyhogy be kell ruháznunk még akkor is, és a közben is, hogy miközben éppen takarítunk, vagy rendet teremtünk az államháztartásokban. Nem egymás után lehetnek ezek. Thank you very much. I would like to end... Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni Szilvi Gulár megjegyzéséhez a gazdaságirányítási csomag kapcsán. Nagyon fontos az, hogy a tanács figyelembe vegye a parlament álláspontját, méghozzá a folyamat korai szakaszában, ha lehet, hiszen, hogyha júniusban megállapodásra akarnak jutni, akkor ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy figyelembe vegyék a parlament véleményét mielőbb. Szeretném tehát hangsúlyozni, amit Szilvi Gulár is elmondott, hogy az ECOFIN-ben figyelembe vegyék a parlament véleményét, és a parlament számára létfontosságú az, hogy legelőször is mandátumot kapjunk a Gazdaság és Monetáris Bizottságtól arra, hogy az elnökséggel tárgyalásokat folytassunk. Remélem, hogy ezt megérti. Természetesen sokkal gyorsabban járhattunk volna el, akkor, hogyha a Task Force folyamatba bevették volna a parlamentet, de ez nem így volt. Nagyon remélem, hogy tiszteletben tartja majd a parlament álláspontját ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, hogy Bulman úr konkrétan rákérdezett arra, hogy a magyar elnökség támogatni fogja a pénzügyi tranzakciós adót, ahogyan azt a belga elnökség tette. Tehát itt egy igennel, illetve egy nemmel kellene válaszolni. Azt hiszem, hogy Filip is ezt várja öntől, és akkor át is adom a szót. Köszönöm szépen. asszony kérdésével kezdjem. Amikor azt mondjuk, hogy gyorsítani szeretnénk a hat ezen belül négy közös döntést igénylő gazdasági kormányzáshoz tartozó jogszabályok megalkotását, akkor azt gondoljuk, hogy a összes informális és formális megbeszélés lehetőségét a tanács és a bizottság, és a tanács és a parlament között ki kell használni. okos, jó kompromisszumokra minden szereplőnek szüksége lesz. Tehát a gyorsítást az nem egy eszement, lesz jó, nem egy eszement vágtának gondoljuk, hanem egy okos kompromisszumok felé vezető, nagyon-nagyon jól előkészített, sok informális és természetesen formális döntés előkészítő lépés eredményeképp. Egyetértek asszonynal abban, hogy természetesen a saját és tehát az adott nemzeti kormányok hatáskörébe tartozó lépések és a közös uniós, ezen belül eurózónára tartozó lépések között nincs ellentmondás, egyszerre kell a kettőt követni. Lambert képviselő úr bankadóra vonatkozó kérdésére hadd mondjak egy nagyon egyszerű, talán John Maynard Keynes szellemét megidéző választ. Rossz időkben a bankadónak, ahol erre szükség van, most tíz tagállamban szükség volt, arra van szükség, hogy a költségvetési hiányt rendbe tegye. A bankadónak most, ezekben a hónapokban van egy olyan szerepe, hogy segítse az Európai Unió tagállamaiban a költségvetések konszultálását. De jó időben, jó időben a bankadónak a következő rossz időkre kell tartalékot képezni. Emlékezzünk vissza, hogy John Maynard Keynes azt ajánlotta nekünk, hogy ö, rossz időkben költsünk többet. Ezt nem mindig lehet. Jó időkben pedig tartalékoljunk a következő esős időre. Az 1990-es évtizedben már majdnem elhittük amerikai közgazdászok javaslatára, hogy nem lesz többé gazdasági és pénzügyi válság a globális gazdaságban. Mint láttuk először 2000 április 7-én, amikor összeomlott a NASDAQ, a technológiai részvénytősde az Egyesült Államokban, majd 2001 és 2003 között az amerikai pénzügyi válságban, majd most láttuk 2008. októberétől, a válságok visszatértek. A bankadóra vonatkozóan tehát, tisztelt Lambert képviselő úr, én azt ajánlanám magunknak, hogy gondolkodjunk a megidézett Keynes szellemében, amíg nem tesszük rendbe gazdaságainkat, ezen belül a költségvetésünket, használjuk föl, ha egy nemzeti kormány így dönt, a válság kezelésére, hogy ne kelljen tovább visszamenni, visszavenni a növekedést, megszüntetni munkahelyeket. Használjuk a bankadót, de amint újból kisüt a nap, használjuk fel a bankadót, most már európai bankadó intézményként, eszközként, a következő válság megelőzésére, és ha bejut esetleg, akkor remélve, hogy nem ilyen mély lesz, mint most, ha beüt, akkor megfelelő tartalék álljon rendelkezésünkre az ad a válság kezelésére. Köszönöm képviselő úr, hogy megemlítette a magyar társasági adó csökkentést mi ezt a kis- és középvállalatok támogatására vezettük be 2010. július 1-től. Az első visszajelzések igen pozitívak, és azt gondoljuk, hogy az adórendszert a jövedelmeket terhelő adók csökkentésével és a fogyasztási forgalmi adók növelésével lehet vállalkozások növekedés beruházások és új munkahelyek teremtése felé terelni. Természetesen a multinacionális cégek befektetéseire vonatkozóan az Európai Uniónak megfelelő jogszabályai vannak, megfelelő szabályai vannak, és ezeket követni kell e, mindenkinek. Egyetértek képviselő úr azzal a véleményével, hogy a világ nem várja meg, míg mi leküzdjük saját öm, költségvetési és államadóság válságunkat, közben is kell növekedni, közben is kell beruházni, és közben is kell munkahelyeket teremteni. Ez az a két eszköz, amit egyszerre kell használnunk, és azt gondolom, hogy az ECOFIN tanács az inkább koncentrál a pénzügyi egyensúlyi eszközökre, azon belül is például a gazdasági kormányzás eh, jogszabályi csomaga koncentrál a megelőző és a korrektív eszközökre, de emellett az Európai Unió többi tanácsában, például a versenyképességi tanácsban tíz évre előre is a növekedést, a beruházást eh, középpontba állító eh, kérdésekkel kell foglalkozni. Ugyanígy képviselőasszony véleményével teljes mértékben egyetértek. A tanács és a parlament egymáson utalva, és hadd ismételjem meg a korábbi véleményemet, amely szerint ki kell használnunk minden informális és formális eszközt, hogy megépítsük a hidakat a három szereplő, a tanács, a parlament és a bizottság között, és hogy megépítsük a hat jogszabály végleges struktúráját, hogy június végére szándékaink szerint ez már életbe is léphessen. Bulman képviselő úr további kérdésére, hogy tehát mi az ECOFIN tanács vezetőjeként a véleményem a pénzügyi szektor e, tranzakciós adójáról. Én azt gondolom, hogy egy nagyon alapos e, elemzés után lehet dönteni arról, hogy a pénzügyi szektorban, beleértve a bankrendszert, beleértve a tőzsdét, beleértve e, akár a biztosító rendszert is, milyen új adókat vezetünk be, milyen régi adókat tartunk meg, hiszen bizonyos területeken nem vagyunk egyedül. A pénzügyi tranzakciós adónál az Európai Unió csak egy, természetesen nagy játékos, játékosa a globális gazdaságnak, és hogyha a globális gazdaságban el tudunk érni, akár a G20 szintjén egy közös megállapodást a pénzügyi tranzakciós adó területén, az biztonságot jelent, az Európai Unió számára is. Azt ajánlom tehát magunknak, hogy egyszerre két szempontot tartsunk szem előtt. Az egyik, hogy a pénzügyi rendszerből bújt elő a mai válság. A másik szempont azonban az, eh, elnök asszony, utolsó mondat, a másik szempont azonban az, hogy eh, csak olyan új adókat vezessünk be, amelyek nem lőnek bennünket lábon, és egy nagyon alapos, egy nagyon alapos elemzés után térjünk rá a bankadó jövőjét, a tranzakciós adó jövőjét, vagy egy vagy más adók jövőjét eldöntő kérdésekre. Köszönöm szépen, képviselő. Köszönöm. Azt szeretném elmondani még, hogy gyorsan, hogy az, hogy gyorsan kell lépnünk, az nagyon sok magán megbeszélés, informális megbeszélésen felmerült, mivel interneten közvetítenek bennünket, most megismétlem azt, hogy már többször elmentem, az, hogy az Econ szakbizottság csak egy sebességet ismer, az meg a gyors sebesség, amire más szakbizottságok gyakran panaszkodnak is. Úgyhogy mi rajtunk nem múlik, hogy késlekednének a dolgok, mi körültekintően, de a szokásos, hatékony sebességünkkel végezzük a dolgunkat. Négyen maradtak még a listán, amely egyre növekszik. Mind a négyüket. Mr. Thusas, and then Ildiko Gol-Pelez. I'll take, take you. Mind a négyüket megadom a szót egy blogban. Werner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr. A tanács munkacsoportban folyó tárgyalásokkal kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést mégpedig a származhatott termékekkel kapcsolatban, ezeknek a szabályozással kapcsolatban a belga elnökség javaslatot nyújtott be, ezt a magyarok átvették. Egyes dolgok ebből feltűnnek. A tanács a tárgyalások vagy a megbeszélések állása szerint a tanács nem, a, nem csak a, a tőzsdén kívüli derivátumot akarja bevonni ebbe, hanem az összes származtatott terméket. Erre ez, ezzel kapcsolatban nem volt megfelelő vita, és ennek nincs indoklása sem. A másik pedig az, hogy ennek, ellen, ennek ellenébe hat az, hogy nagyon sok kivételt akarnak elérni. Legyen szó az energiálgazatról, ingatlanpiacról, befektetési bankokról. Mindenki kivételt akar ebből. Harmadszor pedig, ami a tranzakciós nyilvántartást illeti, szerintem ez csak akkor vezethető be időben, hogyha az OTC származható termékekkel kapcsolatos információk információkat figyelembe vesszük, és azt hallom most a tanácsból, hogy olyan ambiciózus tervük van, hogy közös politikai álláspontot fogadjanak el ebben a nehéz témában, amely legalább egy pontban még nem világos. Mégpedig a tavaszi csúcsig, március végéig akarnak megállapodásra jutni. Kérdezem, hogy ezt hogy akarják elérni, és ezzel egy időben a parlament álláspontját hogy akarják figyelembe venni, hiszen itt együttdöntésről van szó. És mi szeretnénk messze menni ezen a területen. Az Európai Bizottság támog, álláspontját támogatjuk, mivel a tanács pedig másik irányba indult el, ezért hatalmas nagy vitákra, vár, vitákra vár, viták lehetnek, és azt gondolom, hogy ezt magyar elnökség alatt nem lehet lezárni. Ott már. Miniszter úr, következő kérdésem van nagyon röviden. Mit tudok? Azt szerettem volna tudni, öntől, hogy a bizottsággal szembeni blokkádot illetően, a védelmi ernyőt illetően, mikor függesztik el fel, és mikor születik döntés. A, ugyanakkor a ernyő kormányközi szervként, vagy közösségi elvként a parlament a központi bank és a számbevőszék bevonásával mikor működhet, harmadsorban gyakran esett szó a bankadóról. Vajon azok a példák, Magyarország és más országok például nem azt mutatják-e, hogy az egyes bankadók közötti különbség versenytorzulást jelentenek, és ezért kell Európai Uniós szintű megoldást találni. Vajon a rendkívüli adó, amelynek bevezetéséhez joga van, vajon azonban nem mondhat-e ellent az európai jogszabályoknak ez, hogyha csak külföldi vállalatokat érint, és ezekkel való elbánás más, mint a hazai vállalatokkal ezáltal. And then there's Mr. Thusas. Vicky, with yours very... Susas úr uh, következik, röviden. Köszönöm szépen, miniszter úr. A 2010-es évben az volt a helyzet, hogy a GDP 85%-áig eh, emelkedett az eurozónában az államadóság, és az egész Európai Unióban pedig 80%-ra. Ennek az az eredménye, hogy itt most a GDP-re nagyon nagy terhet ró ez hosszú távon is és a, körülbelül a lakosság 10%-a munkanélküli, és nagyon sok egyes régiókban a fiatalok közötti munkanélküliség 40%-ra rúg. Nagyon sokan élnek a szegénységi küszöb alatt az Európai Unióban. A következő kérdést szeretném föltenni. El tudja mondani, hogy a magyar elnökség keretében felvetik-e el a következő témákat, például az ECOFIN-ben ami azokat az országokat illeti, amelyek túlságosan eladósodtak. Először is kérdezem, hogy ezek több országot kapnak, több időt kapnak-e arra, hogy visszafizessék az adóikat, a, a adósságaikat, a kölcsönt ennek a mm, hitelét csökkentsék, vagy milyen megoldásokat tudnak ezeknek az országoknak javasolni? Okay. Very quickly, Vicky. And... Gyorsan, Viki, aztán Ildikó. Visszatérve arra, amit a bankadóról mondott. Keynes idézte, és azt mondta, kifejtette, a szűkös években többet kell költeni, a bő években meg félre kell tenni a pénzt. Szerintem a Keynesi logika abban áll, hogy azért kell rossz években többet költeni, mert a, a bérek nem igazodnak lefelé. Ám a magánszférában lefelé mozognak a bérek, ugyanakkor a közszektorban nem látjuk ezt a fejleményt kialakulni. Mi az, hogyan magyarázza a magán és a közszektorban dolgozók közötti kinyíló ollót? Köszönöm, Ildikó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a miniszter úrnak a bevezető gondolatait és az eddigi kérdésekre adott válaszait, csak úgy, mint képviselőtársaim kérdéseit akik pontosan tudják hogy fél év alatt a magyar elnökség fél éve alatt csodát tenni nem lehet azonban a prioritások helyes meghatározása mindannyiunknak a közös érdeke és ez egyben biztosték is arra hogy sikerül az előttünk álló feladatokat megoldani a beszélgetés megmutatta számomra amit talán eddig is mindannyian tudtunk hogy nincs egyedüli jó gyakorlat minden tagország számára igaz ez a pénzügyi tranzakciós adók tekintetében vagy az európai kötvények tekintetében és a gazdaságpolitika tekintetében is. azonban ami nagyon támogatandó és nagyon köszönök hogy a magyar elnökség fontosnak tartja a képviselők véleményének az időben történő meghallgatását ami egyben biztosték is lehet a e, közös sikerünkre. miniszter úr négy dolgot emltett mint a gazdaságpolitikai közeg kulcsszava azonban ezek eltérő körülmények között e, és eltérő hangsúllyal jelennek meg egyes tagállamokban visszakanyarodva ezért is van az hogy nincs egyetlen jó gyakorlat amit követni lehet. ön mondta az egyensúlyt foglalkoztatást növekedést demográfiát. sokszor úgy tűnik hogy ezek egymásnak ellentmondóak nem lehet mind a négyet egyszerre egy időben növekedési pályára álltani. az ön nevéhez fűződik egy nagyszerű terv ami ninety eight és two thousand and two között a gazdaság motorja volt ez a széchenyi terv most újra halljuk a Széchenyi tervet. Ez a Széchenyi terv hogyan fog segíteni, és hogyan fog segíteni egy eh, meghatározó szektornak, amiről azt eh, mondjuk már mert szlogenszerűen, hogy a gazdaság motorja, a foglalkoztatás motorja, ez a KKV, ami a jövő eh, fejlődésének a biztosítéka is. Segít ez? Hogyan? Az EU 2020, hogy hogyan kapcsolódik ez? Köszönöm szépen. Thank you. Thank you, Madam Rose. Um, um, engedjék meg, hogy uh, um, Tucasz képviselő úr uh, derivatívákra vonatkozó kérdésével kezdjük. Um, ez az EMIR uh, és az OTC derivatívák kérdése, és itt őszintén megmondom, hogy a legelső prioritásunk a transzparencia erősítése. Tehát homályban több homályos üzletet lehet kötni, mint transzparens játékszabályok szerint. Úgyhogy a mi célunk az, hogy a G20-ban vállalt Európai Uniós kötelezettséget teljesítsük. Ez az Egyesült Államok megoldásához lehet hasonlatos. Valóban egy általános megközelítést szeretnénk felépíteni márciusban, és májusban pedig egy végleges megállapodást szeretnénk tető alá hozni. Nem csak az OTC, hanem a tőzsdei ügyletek esetében is. Tisztelt Karas képviselő úr, engedje meg, hogy majd visszakérdezek a védelmi ernyőre, ezt nem értettem pontosan, hogy mire céloz, de ha megengedi, akkor a bankadó kérdésére, a második kérdésére eh, hadd válaszoljak eh, röviden. Néhány eh, ország bankadóra vonatkozó megoldását ismerem, ezen belül alig ha tagadnám, a magyart ismerem a legjobban. A magyar bankadó esetében semmilyen megkülönböztetés nincs a belföldi és a külföldi tulajdonú pénzintézetek között. Pénzintézetek között. Magyarországon például a bankadó valamennyi pénzügyi szektorban működő cég megfizeti, legyen az bank, biztosító vagy pénzügyi szolgáltatást végző cég és miután Magyarországon egy magyar, éppen egy magyar tulajdonú bank a legnagyobb bank, az a magyar tulajdonú legnagyobb bank fizeti a legnagyobb bankadót. Ilyen, ilyen egyszerű a helyzet, nincs megkülönböztetés semmilyen módon a külföldi és belföldi tulajdon között. Nem tudom, elnök asszony, hogy most kérdezhetem meg, kérdezhetem-e meg a védelmi ernyőre vonatkozó képviselői kérdést, mert azt talán megkönnyíti a, vagy pedig a végén térjünk erre vissza. Ich wollte nur wissen, wann Sie mit... Csak azt, szer- csak azt szerettem volna tudni, hogy az ECOFIN-ben mikor lesz döntés az Európai Bizottság javaslatairól, amelyek a védelmi pajzs kiterjesztéséről szóltak, mert múlt hétfőn ezt elhalasztották, és kérdezem, hogy ezt a pajzsot nem akarják-e közösségi szintre emelni, és a kormány közi rezsimből kimozdítani. Igen, képviselő, köszönöm szépen, akkor most már világos a kérdés. Ugye mind az ECOFIN tanács, mind más uniós szervezetek foglalkoznak az európai stabilitási mechanizmus megteremtésével, tehát egy állandó egy válságkezelő mechanizmus felépítésével. De azonban itt nekünk semmilyen döntési lehetőségünk nincs az ECOFIN tanácson belül, ahogy az Európai Parlament keretében sem. Mi eh, részt veszünk, eh, a véleményünket elmondjuk, de ez egy kormányok közötti megállapodás kérdése, és Juncker elnök úr, az eurózóna elnöke eh, kezében van a kezdeményezés mi tehát az ECOFIN tanácsán belül foglalkozunk ezzel a kérdéssel, lényegi kérdésnek tartjuk, a gazdaságpolitikai eh, prioritásaink között szerepel, de egy kormányközi megállapodásnak kell majd erre eh, visszatérnie. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ehm, tisztelt képviselő úr, a helyzetet, amit leírt, mindannyian ismerjük. 10% feletti munkanélküliség, felfele menő államadóság szint, és természetesen ennek következtében alacsony növekedési ráták. Ezek, ezeket mind szeretnénk megfordítani, most nem fél év alatt, de az európai, például az európai stabilitási mechanizmus felépítésével, vagy pedig a többi itt asztalon lévő jogszabályok elfogadásával. Ami azonban a lényeg megítélésem szerint az az, hogy ugyan közösek a problémáink, valójában a 27 tagállamnak közösek a problémái. Ezenről az eurózóna tagjainak is valljuk be közösek a problémáink, de nagyon sok esetben egyedüliek, egyéniek, speciálisak a megoldásaink. A közös problémákra nem lehet egy mindenkire érvényes választ adni. Ezért gondoljuk úgy az ECOFIN tanácsban, hogy március végéig egy olyan ö, speciális, minden tagállamra külön érvényes ajánlásnak kell megszületnie, amikor a nemzeti struktúrás reformprogramokra térünk át, amelyek az adott ország számára jelentenek megoldást a közös probléma szempontjából. Valljuk be, itt az Európai Unión belül, mi ugye nem vagyunk az eurózóna tagjai, de az Európai Unión belül, ha az ázsiai vagy az észak-amerikai versennyel hasonlítjuk, versenytársakkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor közös problémánk a növekedés, a munkahelyteremtés itt nekünk Európában 65%-os a foglalkoztatási rátánk, az Egyesült Államokban 75%, Ázsiában, ezen belül Kínában 85%, tehát nekünk közös problémáink vannak itt Európában. Mindenek előtt a növekedés, a magas államadó növekedés, gyenge növekedés, inkább így mondanám, a magas államadóság, ráadásul növekvő államadóság, és az alacsony foglalkoztatás, aminek a másik oldalán ott találjuk a magas munkanélküliséget. De ezekre a közös problémákra azt gondolom mindenkinek saját magának kell a saját nemzeti struktúrális reformprogramján belül jó megoldást találnia. Nem hiszem azt, hogy a struktúrális reformprogramok egy kaptafára kell, hogy készüljenek. Itt bizony mi európaiak sokszínűek vagyunk, és sok megoldásra van szükségünk is. Tisztelt képviselő asszony, a kényszerre visszatérve, ugye a magánszektor gyorsabban, a magánszektor gyorsabban Eh, reagál, ráadásul a magánszektor reagálása az 6-9 hónappal eh, a foglalkoztatás terén még később is jön, tehát amikor majd visszatér a konjunktúra a növekedés számaiban, vagy megjavulnak a költségvetési egyensúlyi számok, vagy elkezd megint csökkenni az államadóság szint, az még nem biztos, hogy megjelenik a foglalkoztatási adatokban még a magánszektorban sem. Ezzel szemben a közszférában egy kicsit lassúbb a reagálás, de azt gondolom, hogy ha az elmúlt egy évtizedben kialakítottuk volna azokat a mechanizmusokat, amelyekről itt most beszélünk, amire Kénz figyelmeztetett bennünket. Azt mondta, jó időben tartalékolj ha ezt megfogadtuk volna, és az 1999-től egy évtizedet tartó diadalmas euró ö, ö, ö, utat követve felhalmoztunk volna a tartalékokat, akkor most mind a magánszektor, mind a közféra jobb helyzetben lenne. Tisztelt képviselőasszony, nagyon szépen köszönöm a kérdését. Természetesen magyar miniszterként elfogult vagyok, mert eh, Magyarországon egy eh, tíz évvel ezelőtt volt egy nagyon sikeres nemzeti fejlesztési tervünk, és valóban, ahogy képviselőasszony mondta, a siker lényeg az volt, hogy a kis és középvállalatoknak adott levegőt, oxigént. Ehm, visszanemtérítendő támogatásokkal segítette elsősorban a kis és középvállalókat, hogy beruházzanak és ezzel munkahelyet teremtsenek, hiszen Magyarországon is igaz az, hogy az összes munkahely 70%-át a versenyszektorban a kis és középvállalatok eh, hozzák létre és tartják fenn. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió 20 per 20-as programja már egy jó célt fogalmaz meg, és ez a jó cél, a foglalkoztatás emelése, a oktatás, a többi célunk, ez ez nagyon jól segíti a mi magyar új Széchenyi tervünk céljainak valóra váltását. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, hölgyek és képviselő urak! Thank you very much. Köszönöm szépen. E, sikerült 14 e, kérdést e, meghallgatni, ez kiváló. Nagyon várjuk vissza a miniszter urat, a magyar elnökség vége felé, A magyar elnökség magas szintű megbeszéléseket fog tartani, tárgyalásokat fog tartani lelkes elnökség, és azt gondolom, hogy ezzel a lelkes együttműködő szellemmel jól fogunk együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. If you just, uh... Kedves kollégák, pár perc szünetet tartunk, hogy aki szeretne elmenni, az elmenjen, aki szeretne bejönni, az bejöjjön, én pedig elköszönök a miniszter úrtól. Okay, if you could settle down. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Ne csúszunk tovább, ne menjen a következő témák kárára, hiszen hat jelentésünk van még napi rendem. A gazdasági kormányzási csomag, jogalkotási csomag ügyében, úgyhogy mindenki foglaljon helyet. Közös vitát tartunk a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as napirendi pontról. A jelentéstevők is így ebben a sorrendben követik egymást. Először tehát Wortman Kólasszony, Mrs. Goulard, Mr. Haglund and Mrs. Ford. Lesznek a jelentéstevők egymás után. Úgyhogy mindenki kérem nyugodjon le. És Wortman Kólasszonynak adom meg az, a szót. Köszönöm szépen! Azt hiszem minden jelentéstevő nevében mondhatom, hogy régóta várjuk a közvita folytatását a jelentéstervezetről az ECON körében. Jó együttműködés eredménye ez a jelentés, nagyon sok erőfeszítést tettünk találkozók, megbeszélések formájában egymással kijelelve azt az álláspontot, amely kedvező a parlament számára. És várom a munka folytatását abban a nyílt és konstruktív módszertamban, amelyet nem csak a jelentéstevőkkel, hanem a szakbizottság többi tagjával fent tudtunk tartani, hiszen célunk az, hogy erős legyen a pozíciónk a tanácsos és a bizottsággal szemben. Ez közös érdek. Hiszen nem csak az egyik legfontosabb jogalkotási csomagja ez a mostani parlamenti ciklusnak, hanem első alkalom arra is, hogy az Európai Parlament teljes jogú jogalkotóként lépett fel a hat témából négyben. A, a közös megközelítésben valóban az kell érvényesülni, hogy a hat javaslat egy csomagként szerepeljen. És az Európai Parlament ne csak a négy a együttdöntés eljárásban szereplő jelentésben, hanem mind a hatban azonos súlya lépjen fel, a tárgyalási felhatalmazást pedig majd a szakbizottsági szavazást követően tudjuk meghatározni a folyamat további menetének fényében. A magyar miniszterrel lefolytott eszmecsere fényében kialakult egy menetrend, miszerint júniusban szeretnénk lezárni a csomagot, ám ez függ attól is, hogy a tanács hogyan áll hozzá mindehez. Vajon elég nyíltak lesznek-e ahhoz, hogy a fő fontos témákat a parlamentnek megfelelő módon kezeljék. Hiszen csak ilyen alapon tudunk júniusra valóban dűlőre jutni. Jelentéstevőként kulcs témákban tudtunk közös nevezőt kialakítani, ám egyes témákban tovább kell dolgoznunk, arról, hogy hogyan tudjuk ezt a megközelítést az egyes jogalkotási javaslatokban konkrétan megjeleníteni. Négy közös megközelítést szeretném aláhúzni, meg a stabilitás növekedési paktum védelmi ágára vonatkozó gondolataimban foglalnám össze. Egyrészt a közösségi módszertanban az Európai Bizottság jelentősebb szerepét kell aláhúznunk, hogy ne politikai alkutárgya legyen a tagállamok közötti alkutárgya a tanácsbeli döntés. Jól tudjuk, mi sült ki ebből az elmúlt években, hova vezetett ez, úgyhogy a közösségi módszertan erősebb alkalmazására kell felhívjunk. A jelentésemben szóltam arról is, hogy támogatom a megfordított minősített többségérvényesítését már a folyamat korai szakaszban is. Tehát több automatizmust kell beépíteni már a preventív ágban is. Minden jelentésben megtalálják majd azt a gondolatot, hogy az Európai Bizottság egy toolboxot, egy eszköztárat kell, hogy bír, azzal kell, hogy bírjon, már aktívan, korai szakaszban aktívan érvényesítve szerepét. Ez a, a tagállam specifikus középtávú költségvetési célok rendszerétől némilag eltér. Az LKB-val közös missziók, a statisztikai adatok áttekintésének fontosságát fokozva, ez mind benne van a jelentésemben, hogy a preventívágat ezekkel is erősítsük, hiszen a legfontosabb cél hogy a szankciókat elkerüljük, erőteljes preventív eszközökkel fellépve már korai szakaszban, hogy elkerüljük a fájdalmasabb következményeket, amikor már tényleg kialakul a túlzott hiány vagy adósság. A harmadik elem, amit hangsúlyoznék, az, hogy a csomaggal az a célunk, hogy gazdasági növekedés és munkahelyteremtés jön létre az állampolgárok érdekében. Így módon a tagállamok versenyképességét valamint társadalmi stabilitását kell erősítenünk. Ehhez a fenntartható államházatási politikák kínálnak alapot a adósságállomány, meg a hiány tekintetében is, ám ezeket ki kell egészteni egy erős makrogazdasági felügyelettel is, meg az európai 2020-as stratégia erőteljes kormányzásával is. Jól tudjuk, ez még most elég gyenge az utóbbi. Ahhoz, hogy ezeket megerősítsük, hiszen mindezek, ez is hozzárulhat a nagy gondok megelőzéséhez, ezért a jelentésembe belevettem az európai szemeszterek kérdését a jogalkotási szövegben. Ne csak azt biztosítsuk, hogy a tagállamok a célokat támogatják, támogassák, az egészséges államháztartás és gazdasági növekedés céljait, hanem dolgozzuk ki az Európai Parlament és Nemzeti Parlament szerepkörét is e tekintetben. Tehát erős felügyeleti szerepkör, nem csak a stabilitási növekedési paktumban, hanem makrogazdasági felügyelet és a 2020-as stratégia végrehajtása tekintetében is. Nem csak az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek kell, hogy részt vegyenek mindebben, hanem a szociális partnereket is jobban meg kell jelenteni jobban be kell vonni. Ez is benne áll a jelentésemben. A negyedik gondolat. Erősíteni kell a nemzet az, hogy a tagállamok magukinak vallják e politikákat. Fontos a tekintetben, hogy a gazdasági kormányzást lássuk, hogy közös felelőssége kell legyen a tagállamoknak és a nemzeti parlamenteknek. Jelenleg túl egyre inkább eh, egy adminisztratív eljárásnak tekintik a konvergencia programokat, nemzeti reformprogramok előkészítését. Ezeket beküldik Brüsszelbe egyrészt, és aztán a tagállami kormányok ettől különállva tárgyanak a parlamentekben a költségvetésről. Nem mindig konzisztens a két ág tehát egymással. Ezért szerepel a jelentésemben, hogy a jelentéseket nyilvánosabbá kell tenni, és stabilitási programban a parlament szerepét emelni kell, valamint független statisztikákra van szükség, hogy a tagállamokkal és nemzeti parlamentekkel a vitát erre, ezekre tudjuk alapozni. Ugyanakkor a stabilitási és növekedési paktum céljait a nemzeti törvényekbe is be kell iktatni, át kell ültetni. Ezt tudom, hogy még vitatárgya, ám szerintem fontos mert a tagállam vállalása ezáltal jobban garantálható, jobban biztosítható. Az is világos, hogy tovább kell dolgoznunk, az Európai Parlament tovább kell lépjen, ezen az úton további tárgyalásokra van szükség, és a preventív ág tekintetében a középtávú költségvetési célok nagyon fontos szerepet játszanak. Erről már sokat vitatkoztunk, valamint a prudens államháztatási politikák létrehozásának ügyében. Ezt most nem változtatta meg a szövegben, de tovább kell pontosítanunk ezt a részt, és erre megnyitom majd a vitát, hisz fontos, hogy tagállam specifikus kiigazítások történjenek a középtávú célokban, költségvetési célokban. Ezek nem európai általános tervezetek, hanem tagállam specifikus célok kell, hogy legyenek. Aztán emellett a szövegben erőteljesebben kidomborítottam azt, hogy nem csak a adósság szintek, profilokat kell értékelnünk, hanem a, az államháztartások fenntarthatóságot is értékelnünk kell, és ezt figyelembe is kell venni. Az Európai Központi Bankkal is folytattunk cserét. Az ő nézetük szerint a tagállam túl nagy mozgásteret élvez, hogy kibújjon az adósság, illetve hiány kritériumok alól. Ám én ezt az Európai Bizottság által javasolt e mozgástér vonatkozó részt érintetlenül hagytam, mert szerintem a tagállamok, tagállam specifikus döntések kell, hogy meghatározzák ezt majd. Különösen a, a gazdasági válság idején. Az eltérések elfogadhatóbbak, mint normál időkben. Aztán vitatárgya az is, hogyan lehet figyelembe venni a tagállamok beruházásait. E- ezt a szövegrészt sem módosítottam, meghagytam a bizottság szövegét, hiszen ez a javaslat már megállapítja, hogy a kiigazatások meghatározásában a fő strukturális szerkezetváltási reformok melyek hosszú távú megtakarításokkal járnak, a gazdasági növekedés potenciált növetve, és így igazolható hatással vannak a hosszú távú fenntarthatóságára a, a pénzügyeknek. Nos, ezt idéztem, és szerintem ez a szöveg módosítás nélkül fenntartható a jelentésben, ahogy a bizottság javasolta. Várom a további eszmecserét, ez volna a bevezetésem. És végül, de nem utolsó sorban hangsúlyoznám, hogy ezt a jogalkotási, erre a csomag, jogalkotási csomagra koncentráltam, ám ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ez csak egy fontos tégla az egész építményben, egy tégla csak bár fontos, és ez az egész építmény kell, hogy megvalósuljon, hogy a válságot leküzdjük. A szerződések módosítása és a többi bizottsági javaslat is ide tartozik. Tehát ez egy fontos építő kocka, alapvető fontosságú. Mélyítenünk kell együttműködésünket ez irányban, és ezért is várom a erről folyó vitát. Köszönöm szépen. Feje úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a titkárság munkatársainak, köszönöm a szakbizottságnak, köszönöm szépen, hogy lehetővé tették, hogy bemutassam ezt a jelentést. Ugye hat jelentésről van itt szó, ahogy Corinne Fortman Cole is mondta, nagyon fontos jelentések ezek az Európai Unió történetében, hiszen most intézményi mechanizmusokat kell találnunk, és nem csak ezt a, ezt a válságot kell megoldanunk, hanem a többi válság, a következő válságok megelőzése is feladatunk. Az én jelentésem a stabilitás és növekedési paktum korrekciós részéről szól. Az én jelentésemet, az én jelentésemet korlátozza részben az Európa, a Lisszaboni szerződés egyes rendelkezései korlátozzák, ez nem hagy túl nagy teret a másodlagos jogalkotásnak. Az nagy újdonság a a túlzott eladósodási eljárásban az adóságkritérium. Ez egy nagyon fontos kritérium, mert az euró zóna pénzügyi stabilitása és a tagállamok pénzügyi stabilitása azt mutatja, hogy nem csak a deficitet kell figyelembe venni, hanem az eladósodást is. A legfontosabb módosítások, amelyeket itt megfogalmaztam, a következők. Évente egy húszaddal kell csökkenteni az eladósodást, az adósságállományt. Az Európai Bizottság eredeti javaslata az volt, hogy évente egy húszaddal csökkentsék azok az országok az adósságokat, amelyek a 70%-ot meghaladják az eladósodást. Én ugyanezt a módszert alkalmazom, de mégis egy kicsit más fényben. Azt mondom, hogy az 1,20 úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy a három év átlagában kell, hogy kijöjjön az évi 1,20 csökkentés. Ez egy ellentmondásos javaslat, és ez még a jelentéstevők között is vitákat váltott ki, különböző vélemények hangzottak itt el. Voltak itt olyanok, akik szigorúbb megvalósulást, vagy szigorúbb szabályozást szerettek volna bevezetni. A második elem, amit szerettem volna be nyújtani, ez a határidő megrövid, lerövidítése. A szerződésben ugye az szerepel, hogy az átadandó információ tekintetében van egy bizonyos határidő. A tagállamok egy bizonyos határidőn belül információt kell, hogy rendelkezésre bocsássanak. A növekedési, a stabilitási és növekedési paktum korrekciós fázisában csökkenteni kell ezt a határidőt, vagy azt az időszakot, amely során a tagállamok nehézségekkel küzdenek. Ebben a jelentésben azt javasoljuk, ugye, hogy bizonyos pénzbüntetések megfizetésére ítéljék a tagállamokat. A pénzügyi stabilitási alap helyett egy új alapba fizetnék ezt be, amely még amelyet még meg létre kell hozni, és ez a szolidaritást erősíteni az Európai Unióban. Negyedszer egy ellentmondásos eleme ennek a jelentésnek azzal függ össze, hogy nem vettük figyelembe a nyugdíjreform költségét a túlzott deficit eljárás során. Már volt egy vita a jelentéstevők között az bizottság tagjaival, és vannak olyanok a jelentéstevők között, akik úgy gondolják, hogy vannak egyéb kiadások, amelyeket figyelembe kell venni. Én az Európai Bizottság eredeti javaslatát szeretném itt fenntartani. Ebben a jelentésben arra helyeztem a hangsúlyt, hogy az Európai Parlament jobban hallassa a hangját, jobban meghallgassák a parlament véleményét. Arról beszélek, hogy nyilvános vitákat kell folytatni, és lehetőséget kell adni arra, hogy a tagállamokat hívjuk meg, és adjunk nekik lehetőséget arra, hogy magyarázzák meg, fűzenek indokokat a gazdaságpolitikájukhoz. Ugye mindenki szeretné a többiek életét egy kicsit jobban eh, megismerni. A leg a legvitatottabb pont az az adósságcsökkentés mértéke, illetve annak az a pont, hogy eh, a nyugdíjreform kiadásait, költségeit figyelembe vesszük-e a túlzott deficiteljárás vagy túlzott hiányeljárás során. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt a tényt, hogy itt egy nagyon fontos elemről van szó a irányítás területén. Ugye a stabilitási és növekedési paktumról beszélünk, illetve a makrogazdasági új elemekről, újdonságokról. Az is nagyon fontos azonban, hogy globálisan vizsgáljuk a gazdaságirányítást. Vannak egyéb témák is, amelyek fontosak, amelyeket már felvetett, felvetettünk a bizottságban, illetve amelyet az Európai Bizottság elnöke is felvetett már, és egyes meghallga- és meghallgatásokat is szerveztünk az eurókötvényekkel kapcsolatban. Azonban nem sikerült megegyezésre jutni a különböző frakciók között ebben a pontban. Összességében én azt gondolom, hogy a nagyobb intézményesítés irányába kell elmozdulni. Politikai válaszokat kell adni a gazdasági problémákra. gyakorlatilag a gazdasági unió nagyon nagy előrelépést tett, a politikai unió pedig egy helyben topog. Ezért fontos, hogy az Európai Bizottság nagyobb szerepet kapjon, fontos az, hogy az Európai Parlament, mint parlament jobban hallassa a hangját, nagyobb szerepet kapjon, azért, hogy a strukturális reformokat, amelyeket a tagállamok fognak bevezetni, ezeket kísérni tudjuk. Ezek fontosak ahhoz, hogy a, stabilitás és, hogy a stabilitási paktum növekedési paktum is legyen. Mert most ugye a gazdasági kormányzás, a gazdasági irányítási csomagról van szó. Vannak olyan tagállamok, amelyek még nem valósították meg, nem, vezetett, nem vezették be a szükséges gazdasági reformokat. Befejezésként annyit mondanék, hogy az Európai Parlament rendkívül aktív volt ezen a területen, és ennek nagyon örülök. Az Európai Parlament a véleményét elmondta, már készítettünk a témáról egy jelentést, most hat új jelentés van az asztalon. Nem igazán értem, hogy a tanács egyes álláspontjai miért nem hivatkoznak egyáltalán arra, hogy a parlament mit csinál, mit döntött. Remélem, hogy a tanács megváltoztatja a hozzáállását, és azt is remélem, hogy fenntart, fent tudjuk majd tartani ezt a hat javaslatot a csomagban. Négy együtt döntési javaslatról van szó. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a folyamat elejétől a végéig fenntartsuk a globális nézőpontot. Köszönöm szépen a figyelmüket, és türelmetlenül várom a kérdéseket. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. Obrigada. Eu estou... Köszönöm szépen. A makrogazdasági egyensúlytalanságok témájában jelentéstevő vagyok. És ahogyan az előttem szól is elmondta, szeretném hangsúlyozni, hogy a szeptember 29-én benyújtott jogszabálycsomag, amit a bizottság nyújtott be, rendkívül fontos csomag, ez kétségtelen, melynek célja, hogy Európa, illetve azon belül az egységes valuta jobban működjön. Nagy kihívás számunkra, az, hogy egyensúlyt teremtsünk a fenntartható költségvetési fegyelem, illetve az egészséges államháztartás, illetve közfinanszírozás között. Ezen túlmenőleg következetesen kell megfogalmazni a célkitűzéseket, a növekedésteremtés, a munkahelyek teremtése, illetve a tagállamok közötti konvergencia ezek. Ezt a két irányvonalat össze kell fogni egy Európai Uniós stratégiába. A második legnagyobb politikai frakcióhoz tartozom itt az Európai Parlamentben, és más politikai frakciókkal készen állunk az együttműködésre, annak érdekében, hogy közös megállapodás szülessen. Az előttünk álló jogszabály tervezet azonban csak akkor értelmes és akkor értelmezhető, hogyha megvalósítása megfelelő, A makrogazdasági irányítási csomag nem büntetheti pusztán a szabályok megsértését egy szolidaritási mechanizmusra is szükség van, hiszen ez biztosítja az Eurózóna megfelelő működését. Ezért az eurókötvények, illetve az Európai Monetáris Alap, amely közösségi jellegű, nem pedig kormányközi jellegű lenne, ezek létfontosságú elemek. Másodszorban a növekedés, illetve a munkahely teremtés dimenziója, valamint a területi és szociális kohézió nem szorítkozhat pusztán homályos megfogalmazásokra. Ennek a csomagnak oly módon kell működnie, és csak akkor lehet fenntartható, hogyha lehetővé teszi azt, hogy a növekedés, illetve a konvergencia egymással szinkronban megvalósuljon. És az államháztartás is egyensúlyba kerüljön. Különben ez nem lesz majd fenntartható. Pontosan ezért rendkívül fontos és szükséges egy új dimenzió feltárása, a euró, az a 2020-as növekedési csomag célkitűzéseit figyelembe kell venni. Célunk az, és az volt munkánk során, hogy a jelentéstevők munkája, illetve a frakciók munkája eredményeképpen egy határozott és erős álláspont szülessen a parlament részéről, hiszen ezt várják az állampolgárok is. És így lehet csak reagálni a legnagyobb gazdasági és pénzügyi válságra, amelyet az Európai Unió megélt létrehozása óta. Elkötelezettek vagyunk tehát amellett, hogy a reform valóban elérje célkitűzéseit, és a jogszabálytervezet, a hat jogszabálytervezet következetes legyen. Ahogyan a kollégák is elmondták, egy elég nagymértékű egyetértés van közöttünk, és remélem, hogy az ide tartozó témák száma csak növekedni fog. Megállapodtunk abban, hogy a demokratikus legitimitást meg kell erősíteni, azáltal, hogy más érintetteket is bevonunk, illetve a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet is. létfontosságú, hogy tartalommal töltsük meg a stabilitási növekedés és foglalkoztatási paktumot, illetve az is rendkívül fontos, hogy intelligens módon és megfelelő, megfelelő módon használjuk ki az európai szemeszter által nyújtott lehetőségeket és időt. Egyetértek az előző felszólalóval, nagyon fontos, hogy nyitottan álljunk ezen kérdések elé. Például az adósság és a deficit kapcsolatos célkütőzések összekapcsolására gondolok. Ez nem automatikusan történik, a tagállamokkal tárgyalni kell, amely megfelel a középtávú célkitűzéseknek. A deficit, illetve adóság célkitűzéseket ez alapján kell meghatározni, nem abszolút értékben, amelynek semmilyen konkrét értelme nincsen. Nagy öröm számunkra az, hogy beszélhetünk prudens költségvetési politikáról, hiszen a gazdasági fenntarthatóságot csak így lehet biztosítani. És még van egy harmadik megjegyzésem. A szociális beruházások, például a nyugdíjreform, a nyugdíjreform egy szociális beruházásnak számít, de nem, ide tart, nem tartoznak ide más reformok. Gondolok itt az oktatásra, a tudományra, a technológiára. Az általunk végzett munka reményeink szerint nagyobb mértékű konvergenciát eredményez majd, ami pedig a makrogazdasági egyensúlytalanságok állapotokkal foglalkozó szöveget illeti. Ez az egyetlen olyan eszköz a jelenlegi csomagban, amely segítségével a preventív oldalra hangsúlyt fektethetünk, tehát nem csak a rövidtávú egyensúlytalanságokat látjuk, amelyek esetleg évek alatt alakultak ki, és buborékhoz vezettek, hanem foglalkozhatunk a strukturális konvergencia gyengeségeivel is, amelyek később strukturális problémákhoz vezethetnek. És így az eurozónán belüli eltéréseket is kezelhetjük, hiszen az egységes valuta megszületése óta ez a probléma egyre inkább fölmerül. Ebben a kontextusban kell tehát foglalkoznunk az egyik országban bevezetett lépések hatásaival egy másik országban, ez az úgynevezett spillover effekt, vagy átcsorduló hatás, tehát hogy milyen hatása van egy Európai Uniós ország politikája az Európai Unióra, vagy pedig más tagállamra. Ez azt jelenti, hogy az eredménytáblák nem működhetnek a parlament aktív részvétele nélkül. A parlament tanács és a bizottság együttműködése révén lehet csak kialakítani a legjobb mutatókat, nem csak a hazai egyensúlytalanságokra vonatkozóan, hanem a külső egyensúlytalanságokat illetően is, közép és hosszú távon, amely meghaladja a rövidtávú számszerűsített mutatókat. Tehát a közép és hosszú távú mutatókat kell meghatározni. Véleményem szerint az eredménytáblát nem szabad automatikusan értelmezni, ez egy figyelmeztető eszköz kell, hogy legyen. Fontosnak tartjuk azt, hogy helyszíni missziókat végezzünk, és így dialógusba lépjenek a tagállamok, illetve az Európai Unió. Így lehet rámutatni az alapvető problémákra, illetve megtalálni a megoldást ezekre. Ez kell, hogy legyen a rendes, normális eljárás, nem csak válság esetén kell így eljárnunk. Egyértelmű megállapodás született köztem, illetve a büntetésekkel foglalkozó jelentéstevő között, a büntetések értelmét illetően. Mert kollégám beszél erről, hiszen ez az a terület, ahol leginkább fontos az, hogy ne a képesség hiányát büntessük, hanem a hajlandóság hiányát. A gazdasági fellépésektől való vonakodást büntessük. Nehéz meghatározni az egyes országok fellépéseinek hát, háttérében húzódó okokat. Tehát ez a büntetésekkel kapcsolatos megközelítésünk. És végül a makrogazdasági egyensúlytalanságokkal foglalkozó eredménytábla a piaci szabályozás, illetve ellenőrzést egészíti ki, illetve az Európai Rendszer Kockázati Testület munkáját egészíti ki. Az új intézményeknek ki kell aknázniuk lehetőségeiket, így megakadályozhatjuk, jobban megakadályozhatjuk a buborékok, illetve a problémák kialakulását a belső piacon. Még egy megjegyzés, mindezek csak akkor nyernek értelmet, hogyha a növekedési és konvergenciai, konvergencia dimenzió kapcsán azonnal lépünk, a bizottság túl sok uh, időt szán erre. Köszönöm, Szilvi. Köszönöm szépen. Csak arra szeretnék koncentrálni, amit a kollégák nem mondtak el. Teljes mértékben egyetértek a közös megközelítéssel, együtt kell dolgozni, és azt hiszem, hogy itt az idő, anna, itt az ideje annak, hogy ne csak a jelentéstevők munkájára támaszkodjunk, ez valóban a szakbizottság közös munkája legyen. Először kerül arra sor, hogy a parlamentnek lehetősége válik arra, hogy együtt döntő legyen a növekedési és stabilitási paktumban, amelyet az Európai Parlament 1997-ben a tanácsol együtt döntött el, és aztán együtt reformált, reformáltak meg. Nos, vagy közös álláspontot fogalmazunk meg a tanácssal szemben, vagy, mind vagy mindannyian vesztesek leszünk. Nem hiszem, hogy egyetlen frakció is képes lesz egyedül ö, sikert elkönyvelni, maximum nagyon-nagyon rövid távon. Pozitív üzenetet adnék a, a polgároknak, nem akarok naívan, ö, naívnak hangzani, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy mondjuk azt, hogy itt ebben a válságban jött el annak az ideje, hogy gondoljuk végig még egyszer, hogy mit hozott nekünk az erő, és hogy hogyan lehet ezt erősíteni. Egyetértek a kollégákkal. Korin elmondta, hogy jobb megelőzésre van szükség. Én ugye mm, szankciókkal foglalkozom az én szövegemben, Közösen kell a gazdaságot irányítani, nem pedig csak a szankcióra koncentrálni. Aztán az adósság kérdése és a deficit kérdése, ez már szerepelt a szövegben, de ezt egy kicsit alá becsültük. Ki kell valahogy lábalni ebből a túlságosan eladósodott helyzetben, amelyben most vagyunk hogyha minden esetben arra várunk, hogy hogy valóban intelligens megoldást találjunk, de közben fegyelmezettek is legyünk. Hogyha minden esetben erre a kiegyensúlyozottságra várunk, az nagyon nehéz lesz. A makrogazdasági egyensúlytalanságok rendkívül fontosak. Először kerül arra sor, hogy megpróbálunk olyan eszközökkel dolgozni, amelyek nem annyira szigorúak, nem, nem annyira a számokat nézzük, a deficitet nézzük, az eladósodást nézzük számszerűen, hanem ennél messzebb is megyünk. Vannak olyan országok, ahol Ráadásul a privát szféra eladósodása is rendkívül fontos. Itt most a divergenciát vizsgáljuk meg. Együtt vizsgáljuk meg azt, hogy a gazdaság hogyan alakul, hogyan fejlődik, figyelembe vesszük az átcsorduló hatásokat is. Itt a vége annak, hogy közönösek legyünk egymással szemben, ez, egymással szemben. Eddig mindenki csak a saját portáján szorgoskodott, nem igazán nézte, hogy máshol mi történik. Nem lehet ezt a közönt folytatni. Az egyik közös pont a jelentéstevők között, és gondoljunk azokra, akik hallgatják ezt a, az ülést a webstreamen keresztül, meg kell mutatnunk, hogy a parlamentnek milyen szerepe van, de itt nem csak arról van szó, hogy, hogy felmutassuk, hogy a parlament is itt van, és neki is van véleménye, azt kell megmutatnunk, hogy ha komolyan vesszük a közfinanszírozást, ha komolyan vesszük ennek az ellenőrzését, ha komolyan vesszük az egyenlőtlenségek ellenőrzését, vonatkozhat ez a bérekre, a fizetési mérlegre, vonatkozhat ez a nyugdíjrendszerre, Nos, eddig nem figyeltünk egymásra, közönösek voltunk, a tanácsban folyamatosan csak ez a lókupecketés folyott, folyamatosan alkudoztak, egymással az országok. Hogyha ezt az alkudozást nem hagyjuk abba, akkor nem fogunk kilábalni a válságból. Ebben van szerepe a parlamentnek, hogy itt új utat mutasson fel. Vannak dolgok, amelyekben többet kell tennünk, nagyobb előbrelépést kell elérnünk, vannak ezek között kifejezetten érzékenyek. Például hogyan őrizzük meg a befektetéseket, beruházásokat, beruházásokat a munkahelyeket ezért zavar engem egy kicsit a, a, a prudens vagy óvatos megközelítés kifejezés. Nem akarom a, a, a polgároknak azt a benyomá, polgárokban, polgárokban azt a benyomást kelteni, hogy elég, ha egy kicsit óvatosak vagyunk. Ez önmagában nem elég. Fontos az, hogy Európa szerepet játszon a világban globálisan. Persze, legyünk óvatosak, de, de ne bátortalan, bátortalanítsuk el ezzel a beruházókat. Az elmúlt időszakban, főleg a, a csúcs technológia területén Európa egy kicsit visszaszorult a beruházások tekintetében. Másik pont, amit szerettem volna megemlíteni ebben a csomagban, van itt egy, ugye egy olyan szöveget kaptam, ami a szankciókról szól, Hát ez persze szükséges, de egy kicsit vizsgáljuk távolabbra a helyzetet. Hogy a, milyen vállalkozás, milyen társadalom, milyen család az, amelyben csak szakciókkal idézőjelben ösztönözzük az embereket. Tehát ki akar olyan vállalatnál dolgozni? Ösztönzőkről beszéljünk, közös ösztönzőkről. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy ennek a célja az, hogy a fegyelmet betartsuk, tartsuk tiszteletbe, de legyen ösztönző arra, hogy ezt elérjük, ne csak elrettentő példák legyenek. Nagyon sokat beszélünk a Financial Times-ban, ben mindenhol felmerül az eurókötvények kérdése. A parlamentnek feladata, hogy beszéljen erről a kérdésről, megvizsgálja ennek az opcióit, szeretnék kollégákhoz fordulni, főleg azokhoz, akiknek negatív érzéseik vannak ezzel kapcsolatban, amelyeket egyébként megértek, de itt az ideje, hogy a demokrácia fellegvára foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Amikor december közepén benyújtottuk ezeket a jelentéseket, akkor még nem tudtuk, hogy a tanács hol fog állni. Szeptember végén a tanács módosította a gazdasági gazdaságirányítás kérdésével kapcsolatos témákat. A vita nagyon gyorsan megy, de nem értem, hogy a parlament miért óckodik annyira ettől a témától. Ahhoz, hogy erősítsük a fegyelmet, Többször is hallottam ezt a, kriz, a válságbizottságban, Klinc elnöklete alatt volt egy meghallgatás, aztán az Ekonban is volt meghallgatás a témával kapcsolatban. Beszéltünk tehát az eurókötvényekről, amely az ösztönző, egy ösztönző lehetne, Blue Bonds, Red Bonds felmerült, minden javaslatot várok, amely, amely javaslat javíthatja a szöveget, amely egyelőre még csak alap, vázlatos. Két dolgot említenék még. Először Európának, az eurózónának globális dimenziót kell adni. Itt volt egy nagyon fontos pozitív esemény, mégpedig az első EFSF eh, eh, kötvény kibocsátása. Láttuk, hogy a novemberi-decemberi jegyzések óta őrült eh, méreteket öltő jegyzések óta Európának sikerült mégis megőriznie a befektetőket, megőriztük a, a hidegvérünket, sikerült a világpiacon normális józan kamatok mellett pénzhez jutni Európának, úgyhogy Európa bizony globális szerepet játszik. Az utolsó dolog, amit még említeni szeretnék, az LKB-nak, amely nehéz helyzetben van, nehéz helyzetben kell döntéseket hozni, le, lehet őket bátornak tekinteni, lehet őket mm, vitatható, ezeket vitatható döntéseknek tekinteni. Nos, lehet lehetővé kell tenni a központi bank számára azt, hogy a bedbankeket, bankokat megnevezze. Ugye beszéltünk az gazdaságirányításról, az 2020-as stratégiáról, az belső gazdasági program újraindításáról. Ezt mind figyelembe kell venni, nem lehet persze túlságosan megterhelni ezeket a jelentéseket, de ez a, ebben a szellemben szeretném folytatni a munkát, és a kollégáimhoz hasonlóan én is rendelkezésre állok, és a magyar elnökséggel szeretném a parlament álláspontját megvédeni. A az a mm, júniusi határidő, amelyet kitűztünk magunk elé, ez nagyon ambiciózus, és ehhez nagyon fontos, hogy a módosítások, illetve a viták során együtt dolgozzanak a frakciók, mert különben nagyon nehéz helyzetünk lesz. A Task Force már egy kicsit más irányba kezd elindulni, és ahogy a kollégám is mondta, a tanács nem igazán veszi figyelembe azokat a jelentéseket, amelyeket itt készítünk a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm. Karl, a következő aztán Viké. Azok az árnyék előadók, akik szintén szót kérnek, kérem jelezzék, mert hol hosszú a listám. Filip már ott van, aki még nem jelezett, integessen. Kárla következő. Köszönöm. Lehet, hogy fogom. Engedjék meg, hogy megköszönjem az együttműködést képviselőtársaimnak, meg a titkárságnak is, és különösen Karinnak, aki ezeket a közös találkozókat kézben tartotta, szervezte. Fontos munka volt ez. Egészében nézve nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos ez a csomag. A mostani válság fényében is, bár maga a válság nem oldja meg a válságot, meg inkább a jövőre van kihegyezve, mégis fontos belátnunk fontosságát, abban is, hogy a bizalmat helyreállítja. Az euróba vetett bizalmat, a lakosság körében is, meg a piaci szereplők körében. Úgyhogy ezért kell nagyon törő célokat megfogalmaznunk. És a menetrend is gyors kell legyen. Nagyra törően gyors. Az én jelentésem nagyban kapcsolódik Ferreira asszonyéhoz. Ő is leírta ezt az összefüggést már önöknek. Nagyon érdekes új elem szerepel benne. Ez egy makro gazdasági feladat, nagyon nehéz feladat. Én személyesen fontosnak tartom ennek sikerét. Fontos tűnik, hogy a makrogazdasági felügyelet, megfigyelés megvalósul az Európai Unióban. Ugyanakkor ez egy eddig felderületetlen terület, az egész rendszert úgy kell kitalálnunk, eh, a betartatás mechanizmusait, a eh, szankciórendszert, mindezt úgy, hogy egy méltányos és működőképes rendszerként valósuljon meg. Abban is biztos, vagyok, hogy a tevők közötti munkában sikerült javítani a csomagon, és még tovább javíthatjuk az itt ülő képviselőtársaimmal, még működőképessébbé és még jobb minőségűvé téve a csomagot. Mert bár az európai szintű felügyelet, megfigyelés ellenmondásos téma ugyan, ám még akik bírálják, azok sem tudják, mi lenne az alternatívája. Szerintem csak sokkal rosszabb opciók nyílnának meg, úgyhogy ez a jó út, és szerintem ezt kell hiteles, jó, működőképes rendszeré alakítanunk. Mint mondottam, Szorosan együttműködtünk Ferreira asszonyjal, az ő jelentését is követve, az enyémmel. Egy olyan módszert igyekeztünk alkalmazni, ahol hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy az érintett tagállamok, a makrogazdasági egyensúly hiányjal bíró tagállamok olyan irányt vegyenek fel, amelyek orvosolják a problémát, mielőtt azok ö, súlyosabbá válnak kezeltetlené válnak. Azt hiszem, abban sikerrel jártunk, hogy világosá tettük, nem az a cél, hogy büntessünk országokat. Épp ellenkezőleg a bajban levő országoknak egyfajta segítséget igyekszünk nyújtani, melyek révén arra ösztönözzük őket, hogy módosításokkal éljenek, korrekciós intézkedéseket, és ha ezeket nem teszik meg, csak akkor lépnének be a szankciók. Fontos, hogy ezt újra és újra aláhúzzuk, ne legyenek ezzel kapcsolatban félreértések, mert voltak, még e ház folyosóin is hallottunk ilyeneket. Arra is törekedtünk, hogy olyan rendszer jön létre, amely kicsit automatikusabban működik, mint a most a tanácsban működő. Emlékszünk 2005-ben, mikor a stabilitási és növekedési paktumot újra kellett írni, módosítani kellett egyes tagállamok gondjai miatt. Azóta is világos, hogy automatikusan beinduló rendszerre van szükség bizonyos lépésekre bizonyos akciók szülessenek automatikusan, ne politikai alkú függvénye legyen az, hogy reagál-e a rendszer vagy sem. Személyesen azt is fontosnak tartom, hogy a lehetőség szerint kiszabott büntetések elég kemények legyenek, ahhoz, hogy eredményesek legyenek. Tehát én javasoltam egy nagyságrendet erre vonatkozóan, és elég széles körű egyetértés, konszenzus alakult ki hogy azok az államok, amelyek csalnak az adataikkal, hamisítják a benyújtott adatokat, azokra a 0,5%-osnál súlyosabb szankciós kimondható legyen. Ugyanakkor meg kell találni a módját annak is, hogy valamilyen felső határt húzzunk a büntetéseknek. Azt nem lehet, hogy, hogy egy prokciklikus hatású túlsúlyos adót, ö, büntetést vezessünk be egy ország esetén. Ahogy Fejú úr is mondta, az is fontos kérdés, hova mennek a büntetéspénzek. Fontos, hogy feloszlásra kerüljenek. Ja, ne feltétlenül a, a, a jobban működő országok nem biztos, hogy okosabb gazdaságpolitikát folytatnak. Egy olyan krízismechanizmus, mint az ISFF, kell, hogy felosztást kapjon, már hogy ott osszák fel ezeket az összegeket, ez sokkal jobb megoldást kínál, mint a ezzel ütköző alternatívák. Szerintem jó munkát végeztem képviselőtársaimmal, az árnyékelődők is nagyon aktívak voltak, és azt hiszem, hogy ezen az úton haladva konszenzusra jutunk. Szerintem az a legfontosabb, hogy ez a konszenzus széles alapokon álljon a parlamentben, csak így tudunk erőteljesen fellépni a tanácssal szemben folytatott viták során ebben a, mint mondottam, nagyon, nagyon fontos ügyben. Köszönöm szépen, Viki Jesszú. Igen, megpróbálok röviden fogalmazni, hiszen teret kívánok adni az árnyékjelentéstevőknek is. Nagyon fontos az átláthatóság itt a vitában is. Hogyha nincs elég időnk egy ilyen vitára, akkor más alkalommal kell erről beszélnünk. A nemzeti költségvetési keretekről készült a jelentésem, az előrejelzésekről, illetve a költségvetési prioritások meghatározásáról. Van arra irányuló bizonyíték, hogy a költségvetési előirányzat, előirányzatok meghatározzák a költségvetés tartalmát, és meg kell próbálni a stabilitási és növekedési paktumnak megfelelni, és ez egy fenntarthatóbb megközelítést jelenthet. Nem együtt döntési jelentésről van szó, mégis együttműködtem jelentéstevő kollégákkal, megpróbálván beépíteni a különböző javaslatokat. Az eurozónán belül kérdésekkel foglalkozó jelentéstevők véleményét is meghallgattam, különösen azon területeken, ahol a bizottság javaslatát támogatták. Ennek lényege a teljes átláthatóság. Azonban nem szabad alulbecsülni a kérdés érzékenységét. A nemzeti költségvetési eljárások mindig a nemzeti kormányok kompetenciájába tartoztak, és remélem, hogy sikerül majd egyensúlyt kialakítani a megfelelő gazdasági gyakorlat, illetve a nemzeti kompetenciák, jogkörök megtartása megtartásában. Tehát föl kell ismernünk azt, hogy a nemzeti kormányok itt prioritást élveznek az európai szinten szemben. Öt legfontosabb aspektus az átláthatóság. Nem csak az adósságszintről beszélünk, hanem a kintlévőségekről, a, illetve ezen kívül a metodológiákkal kapcsolatos feltételezésekről, az előrejelzésekről. És második megjegyzés, a megfelelő számviteli szabványok, a harmadik, a nemzeti szintű számszerű költségvetési szabályok, megfelelő felügyelettel, nagyon fontos a nemzeti felelősség hangsúlyozása, illetve az ország specifikus jelleg, hiszen a bizonyítékok arra mutatnak, hogy ezek az országok, különösen az eurozónán belül nagyon jó nemzeti szabályokat alkalmaztak a növekedési és stabilitási paktumnak való megfelelés terén. A különböző országok különböző kötelezettséget vállaltak a paktumon belül. A negyedik megjegyzés a független felügyelet, a független fiskális intézmények, illetve az átláthatóság kapcsán azt kell még mondanom, hogy ha a költségvetés terén átláthatóságot követelünk az, e az Európai Uniós tagállamoktól, úgy érzem, hogy az Európai Uniótól is ugyanezt kell elvárnunk, hiszen ez kölcsönös függésben van a, a tagállamok költségvetésével. Tehát jó lenne, hogyha ugyanezt a szintű átláthatóságot látnánk. Azt hiszem, hogy beszélnünk kell az előrejelzésekről, különösen a bizottsági előrejelzésről. Itt az, átme, az átláthatóság a kulcs, nem szabad zárt ajtók mögött dönteni. Átláthatóságra van szükség a metodológiát, illetően az előrejelzéseket, illetően ezt a bizottság felülvizsgálhatja, e, illetve megvizsgálhatja, és a saját előrejelzését elkészítheti a tagállamoknak, azonban a tagállamok saját előrejelzéseket alakíthatnak ki a megfelelő jogi kereten belül, meghallgatván a bizottság, illetve más érdekeltek véleményét. Néha eltérőek a vélemények, de ez egy egészséges mechanizmus. A tagállamoknak utolagos jelleggel értékelniük kell saját előrejelzéseiket, és van egy olyan jellegű javaslat is, hogyha a tagállami előrejelzés nem felel meg a bizottsági elő, előrejelzésnek, akkor a költségvetési tervezésük alapján szolgáló forgatókönyvet felhasználhatják, tehát a bizottság előrejelzését. Hollandia, Svédország, Ausztria és mások a legjobb gyakorlatról tettek tanúbizonyságot. Az Egyesült Királyságban egy független testületet hoztunk létre a költségvetés felügyeletére. Nagyon fontos szerepet töltenek be ezek az intézmények a fegyelem megtartásában. A bizottság a legjobb gyakorlatot javasolja, de meghallgatván a többi jelentéstevőt úgy érezzük, hogy ezeknek kötelező érvényűnek kell lenniük az eurozónában és üdvözlöm a bizottság erre vonatkozó véleményét. Ezen kívül el kell mondani, hogy nagyon sok tagállam már megfelel az ezen a területen megszületett javaslatoknak, a bizottság pedig nem javasolja azt, hogy új jogszabályokat kellene hozni, inkább az a fontos, hogy a tagállamok alkalmazzák eljárásaikat. Egyetértek azzal, hogy az eurozónán belül konkrét jogszabályokra van szükség az irányelv kapcsán. Egy-két megjegyzésre is reagálnék. Maria Monti javaslata a hosszú távú beruházásra vonatkozó kölcsönöket az más adóságoktól eltérően kell kezelni, meg kell vizsgálni, hogy mely projektek tartozanak ide, és melyek nem. Amikor a bevételt, illetve a tőke befektetést megpróbáljuk elkülöníteni, akkor a nemzeti kiadások torzulnak, illetve az erről szóló elszámolás torzul. A makrogazdasági egyensúlytalanságok terén az a javaslat született, hogy az eurozónán kívül, illetve az eurozónán belül egyenlő bánásmódra van szükség. Ez érinti azonban a gazdasági politikálét, illetve a valuta árfolyamot, tehát ezzel nem értek egyet. Van még egy vészhelyzeti lépésre vonatkozó javaslat. Úgy gondolom, hogy ez egy igen érzékeny kérdés, és ez mindegy, mindez egy ellenőrzési csomagon belül még inkább hangsúlyos lehet. Köszönöm. Thank you very much. Right, we... Köszönöm. Köszönöm szépen. Most rátérünk az általános vitára. Kilenc árnyék jelentéstevő szeretne hozzászólni. Azokat nem számoltam bele, akik több jelentésben árnyék jelentéstevő. Plusz még nyolcan szeretnének hozzászólni, és nincs már csak egy óránk. Biztos, hogy ha hosszan szólnak hozzá a kollégák, akkor biztos, hogy kiszaladunk az időből. Először megadom a szót az árnyékjelentéstevőknek. jelentéstevőknek. Filip az első, tudom, hogy több jelentésnek árnyékjelentéstevője, de még 18-an szeretnének hozzászólni. Értem az üzenetet, elnök asszony. Először is a gazdasági irányításról beszélünk. Ez eszköz a célhoz, a cél, cél pedig a gazdasági konvergencia. A konvergenciát nem tudjuk elérni a gazdasági irányítás nélkül, konvergencia nélkül pedig nincs Európai Unió. Ez tehát nem opció, ezért támogatjuk a kibővített gazdasági irányítást, közös szabályok, közös eszközök és célok. Nagyon sok dolog mind a hat jelentésben szerepel, ezért én hat pontra szeretnék koncentrálni, mivel nincs túl sok időnk, a hat legfontosabbra. Az egyik a konvergencia ösvénye, említették többen is. Gondolok itt az évente 1,26-os adóságcsökkentés csökkentésre, hát ez egy méret mindenkinek, ráadásul nagyon pici ez a méret. Nagyon sok esetben ez akár túlságosan szigorú is lehet ez a megközelítés. Egyes országok esetében ez 10, GDP 10%-át tenné ki ez, hát ez nem elvárható. Másodszor, ha megnézzük a helyzetet, 20-valahány tagállam, ahol ahol túlzott egyensúlytalansági vagy deficit eljárás van. És itt mindenki szigorítson, nézzük meg ennek a multiplikáló hatását, ez azt jelenteni, hogy, egy, hogy még gyorsabban a negatív növekedés irányába mozdulnánk el. És ez nagyon-nagyon mélyet vágna az európai gazdaságba, olvassuk csak el a pénzügyi újságokat. Harmadszor, makrogazdasági egyensúlytalanságok. Ez a leg, egyik legfontosabb pont. Hogyha megnézzük a spanyol vagy az, vagy az ír esetet, láthatjuk, hogy ennek semmi köze a kormány helytelen viselkedéséhez. Minden a, a magángazdaságból indult ki. Én nem azt gondolom, hogy nem mindenképpen a szocialista gazdaságpolitikát követem. Én azt gondolom, hogy ezeknek a buborékoknak a megoldása, vagy ezeknek a problémáknak a megoldása, megoldását csak az államtól várni, ez nem igazán megfelelő, korlátozottak az állam lehetőségei. Ami a buborékokat illeti, az LKB-nak nagyobb hatalma volt ezt ellenőrizni, mint a tagállamoknak. Negyedik pont azok a szankciók, amelyekről már beszéltünk, ezek prociklikusak, ez, ez azt jelenti, hogy ez ostor, nem pedig dicséret, vagy pozitívum. Nem lehet az embereket csak bottal fegyelmezni. Meg, megint csak azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy méret, és ez rontana a helyzeten. Ötödik pont, a közösségi módszert támogatjuk mi, és ez nagyobb hatalmat ad a, az Európai Bizottságnak. Azonban ne hunyjunk szemet a felett, hogy az Európai Bizottság politikai testület, nem pedig semleges testület. Nézzük meg az éves növekedési jelentést. Ez azt mondja, hogy ahhoz, hogy visszatérjünk a kiegyensúlyozott növekedéshez, ehhez a munkaerőpiacot meg kell reformálni és csökkenteni a kiadásokat. De nem beszélnek a beruházásokról, jövőbeni beruházásokról, és számos egyéb pontról, amelyeket említettem már a magyar elnökségnek. A hatodik pont az, az ECFIN főigazgatóságról van szó itt mindig csak, mindig csak ő róluk beszélünk, akkor is, hogyha a legfontosabb például a strukturális munkaerőpiaci reformok a foglalkoztatási főigazgatósághoz tartoznak. Ezek a legfontosabb témák, ez az egész téma egy dologra ö, irányul, mivel mi nem tudunk valódi európai ö, kormányt létrehozni, vagy kormányzást létrehozni, ezért ö, olyan szabályokat kell létrehoznunk, amelyek ezt helyettesítik. Ez a feltételezés azonban nem jó. Egy európai kormányt vagy kormányzást, amelyre szükség lenne a közös valuta unióhoz. Ezt nem lehet helyettesíteni szabályokkal. A szabályok nem működnek önmagukban, nem működtek eddig sem, és én még mindig kételkedem abban, hogy szabályokkal lehet helyettesíteni azt, amire valóban szükség lenne. Az Európai Parlament nem szabad, hogy feladja ezt a gondolatot, hogy egy lépéssel tovább kell menni, amit Trisé óvatosan költségvetési szövetségnek, föderációnak nevez. Köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Először került arra sor, hogy az Ekonban én e- egyetlen férfi voltam az egyeztetésem. Mm, nem akarom réka alá vejteni azt, hogy voltak politikai véleménykülönbségek közöttünk, de egy kiegyensúlyozott közös javaslaton dolgozunk. Elnök, köszönöm, csak felsorolom a hozzászólókat. Először az árnyék jelentéstevő. Jose Garcia Magallo, who's filling in for Mendes de Vigo, Mr. Dorfman, Edward Cicluna, Mr. Chuntis, Liam Huangok, and Mr. Karins. Then we go to the uh, non... Uh, a nem árnyék előadóként. Mark, Mr. Bokros, Pervanche Beres, Astrid Lulling, um, Sven Giegold, um, anybody else. Van még valaki? So next. Rendben. Dirk a következő. Köszönöm, elnök asszony. Általában támogatom a gazdasági a foglalkozó csomagot, fontos annak célkitűzése. A félrecsúszott gazdasági növekedés és stabilitási paktumot is át kell írni. Ám a költségvetési felügyelet kapcsán úgy azt mondják, hogy a megoldás mindenre az euró kötvények nyújtanák. Itt ebben a jelentésben nincs helye ennek a bizottság javaslatáról született a jelentés, és jelentésben egy másik jelentés is beleírt a szerzője egy teljesen más témában. Becsempészi, úgymond, az euró kötvény előtt, az az euró hitel, adósság előtt megnyitja a hátsó kaput. Ez a bekezdés tehát, illetve a monetáris alapról szóló rész, Spinelli szellemében íródott. Én gyakran emlékszem a Spinali Bizottság üléseire, ugye észreveszem, hogy a szelleme hogyan érvényesül, és az által használt nyelv is. Ám szerintem ez nem helyén való ebben a csomagban, mert kockáztatja a csomag egészét. Németország akarat ellenére úgysem lesz eurókötvény, ebben biztosak lehetünk. És Klinc úr, mit gondol erről? Az ő pártja kemény választások elé néz egy-két hónap múlva, és hogyha az eurókötvényeket támogatja, akkor hát el is feledhetik a választásokat. Aztán Wortmann Kólasszony Hollandiában, márciusban lesznek a választásokban. A CDU. CDU-sok meg már el is menekültek a teremből. Tehát az eurókötvényekkel alássák az egész csomag kilátásait, úgyhogy azért kérem a jelentéstevőt, írja át a jelentést, és az örökötvényel foglalkozó részeket, meg az európai monetáris alapról szóló részeket vegye ki. Legyen az a saját kezdeményező jelentés része, ám itt ne leszerepeljen, ne kockáztassuk a 2011-es költségvetést. Mindenki hatalmas javaslatokkal állt elő, aztán vissza kellett vonulni, hogy a mexikai hadsereg tette annak idején. Úgyhogy ne vállaljuk ennek a kockázatát, és az euró kötvények, meg az európai monetáris alap ha benne maradnak, akkor nekem nemet kell mondani rá. Elnök, köszönöm. Udo a következő. Liebe Kedves kollégák, az Európai Bizottságnak nagy esélye volt ezzel a, ezzel a csomaggal. Azért, mert az összes európai intézményben, főleg az Európai Parlamentben úgy érezték a kollégák, hogy ezen három nagy válság után, a pénzügyi, gazdasági és az adósság válság után az európai államokban most itt egy olyan válságról van szó a legutóbbi esetben, amelyben a, privát bankoktól, magánbankoktól vesszük át az adósságot gyakorlatilag, Nos, készek vagyunk a nagyobb európai felelősséget vállalni, európai gazdasági irányítást megvalósítani, okosabb folyamatokat bevezetni, amelyek az európai kormányzás felé mozdítanak el bennünket a gazdaságpolitikában. Ezt az esélyt elszalasztották, legalábbis ezzel a csomaggal nem valósították meg. Ezt a csomagot akár a válságtól függetlenül is benyújthatták volna. Ennek, a, ennek az anyagnak olyan szellemisége van, mint hogyha valakiből már nagyon kikívánkozott volna, kikívánkoztak volna ezek a gondolatok, függetlenül a válságtól is leírhatta volna ezeket a gondolatokat. Nos, nem fogunk tudni előrelépni az európai gazdasági kormányzásban, hogyha nem veszük komolyan ezt a dolgot, semmiféle ötlet, gondolat nincsen arra, hogy ebből a válságból csak közösen lehet ki nőni. Hol van a növekedési elem ebben az anyagban? Az összes Európai Bizottsági Javaslatból hiányzik a növekedés eleme. Szilvi Gulárnak mondom, nem csak arra van szó, hogy hogyan lehet a beruházást megtartani. Nagyon sok állam van, ahol na- nagyobb beruházást kell eszközölni annak érdekében, hogy a jövő kihívásaival szembe tudjunk nézni. Voltman Kohl eh, asszony pedig az e- érvelésében egy strukturális félreértésből indul ki eh, strukturális reformok alatt mindenki valami mást ért, de itt most nem erről van szó. A strukturális reform rendben van, az jó lehet, itt azonban mi nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy hogyan lehet megfelelően beruházni ahhoz, hogy holnap nőhessünk ebből, a, ebből az államadóságválságból, adóságválságból, és ne öm, spóroljuk agyon magunkat, és folytsuk meg a gazdaságot, óta megtakarításokkal. Erről beszélni fogunk. Beszélni fogunk arról is, hogy hogyan lehet egy gazdasági ciklusban megfelelően viselkedni. Egy gazdasági ciklust kell tudni értelmezni. Nem lehet olyan csomagot be nyújtani, amely teljesen, teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a gazdasági ciklusokat. Abban a periódusban, amelyben most vagyunk, nem látok arra utalást, hogy ezt figyelembe vették volna. Okos, helyes kormányzásra és reakcióra van szükség. Ez nem szinonimája az automatikus reakcióknak. Hogyha megnézzük a e, szótárakat, ott nem fogunk találni egyetlen olyan szótát sem, ahol az intelligencia mellett az automatikus megvalósítást találjuk, vagy az automatikus reakciót találjuk. Az automatikus reakció azt jelenti, hogy mindig ugyanúgy reagálunk egy helyzetre. Az intelligens reakció pedig azt jelenti, hogy a szituációnak a körülményeit figyelembe vesszük, intelligensen végig gondoljuk, és annak megfelelően reagálunk. Ez pedig nem szerepel a jelentésekben. Beszélünk itt a bevételről. Miért nem beszélünk az adós, adóság kivetésének, vagy adókivetésének a lehetőségéről. Mi az is segítségünkre lehet abban, hogy kilábaljunk a válságból. Aztán az automatikus stabilizátorok fontos szerepet játszanak az európai gazdaságokban, ezért a, a szociális jutatások egységes megnyírbálása nem megfelelő megoldás, ez mélyíti a válságot. Emellett gazdasági egyenlőtlenségről is beszélnünk kell. A beruházóknak muszáj beruházniuk azért, hogy az európai helyzetet megoldjuk. Ugye itt viccelnek itt a német országi helyzettel. Éppen arról van szó Németországban, hogyha a legnagyobb e, európai tagállam vagyunk, ezért európaian kell cselekednünk, és nem lehet mindig a helyi tartományi vagy a e, helyhatósági választásokat figyelembe venni, és azoknak megfelelően javaslatokat tenni. Igen, szeretnénk közös megoldásra jutni, de még ez nem sikerült. A frakcióm igenis konstruktív, de konkrét javaslatai is vannak a módosító javaslatok tekintetében. Köszönöm a figyelmüket. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én igyekszem rövidre fogni, lényegre törően. Elmondva, első üzenetem, az, Itt a gazdaságról beszélünk ugyan, mindenek előtt azonban politika az, ami, amit folytatunk. Láttuk, mi történt a piacokkal, amikor a, a szó esett, hogy a stabilitási mechanizmus rugalmasabbá teszik, és a, a, annak értékeit, küszöbértékeit fölviszik. Láttuk, mi történt a piacokkal. Tehát igyekszünk mindannyian értelmezni, kihüvelyezni a, a különféle nyilatkozatok, deklarációk mögött mi áll. Például a, a német vezetők kijelentései alapján megjósolni, mi lesz azokból. Most nagyon sok minden történt, mielőtt a gazdasági ezt a csomagot az asztalra tették. Az európai szemeszter, a kormányzat, a eurókötvények gondolata, a bailout rendszer, a központi bank tevékenysége lépései, a közadóságok felvásárlásával folytatott tevékenysége ide sorolható. Ezek azok a figyelmeztető jelek. Mi szerint Trissi úr úgy tűnik a, a LKB-t hirtelen egy adósodott banká alakíthatja majd, ha ez tovább folyik. A politikai válasz a kormányzatok részéről az európai szemeszter által adott javaslatokra, vagy azokban foglaltakra az lesz, hogy csökkenteni kívánják majd a büntetéseket, a kiróható büntetéseket, és az is kulcsfontosságú lesz az a kérdés, hogy a nemzeti adósságállományok mekkora részét lehet euró kötvényekkel lefedni. A 2013 ban beindítani tervezett mechanizmus lehet, hogy a magánbefektetőket vonzó diszkont árakat, illetve leért kedvezményeket biztosít majd. Trisé is beszélt erről, és hát elméletileg jó ötletnek tűnik, de emlékezünk vissza Írország problémáira, amelyek hasonló helyzetből adódtak. 2004-ben működött csak, a, Argentinában vezették egyszer csak be a, a fűnyíró elv szerinti csökkentést. Egy alkalommal került kipróbálásra ez a módszertan. Annak az eredményei még nem voltak túl bátorítóak. Úgyhogy az eurókötvények gondolatát szerintem felejtsük el inkább, mert hogy eléggé rossz konnotációkat ébreszt. A felügyeleti mechanizmust erősítenünk kell, a költségvetési figyelemmel kísérés folyamatát, és egy vállalható államadóság szintet kell megcéloznunk, minden, ami afelett van, azt azért az adott tagállam kormánya kell, hogy vállalja a felelősséget. A állam költségvetési, a prudens költségvetések gyakorlatát és szellemét kell megvalósítani, jó gazdaként, gazdálkodva a költségvetési eszközökkel. Ez kell legyen az elv, amelyet a klubhoz tartozni kívánó tagállamokban érvényesíteni kell. És az is kérdés, hogy a határozók meg, hogyan definiáljuk az államadóságot. Fontos, hogy észszerű határok kerülnek meghatározásra, és olyan új kibocsátások a tagállamok részéről, amelyek a szemeszterben való feltételeknek megfelelnek, azok megengedhetőek, ám a szöveg nem teszi pontosan, hogy az európai monetáris alap szerepköre miben is állna. Kötvényeket adnak ki, bocsájtanak ki, és büntetéseket vezetne be azon tagállamokkal szemben, amelyek a kritériumokat nem teljesítik. Tehát egy állandó stabilitási eszközre van szükség, mechanizmusra. Egy olyan európai kincstárra volt a kép, amely olyan dimenziókkal bírna, mely, amely hasonló volna az Egyesült Államokban működő szövetségi rendszerre. A kérdés, hogy a közvélemény felé az az üzenet fogalmazódjék meg részünkről, hogy erőteljesebb fegyelmet követelünk meg, ugyanakkor a növekedés is szeretnénk elősegíteni. Az itt említett növekedési számadatok, célszámok meglehetősen vonzóak. Vannak olyan tervek, amelyek már szinte a Marshall tervre emlékeztetnek, hogyha a bank az elkövetkezendő tíz évben azokat az összegeket, amelyekhez jutott, meg négyszerezné, akkor ez olyan, mintha kötvényekről beszélnénk. Ez egy politikai téma, ez egy politikai kérdés, ezt föl kell vetni, napirendre kell tűzni. Hogyha mindenki egyedül próbál meg kilábalni, kilábalni a válságról, ból, az nem igazán fog működni. Azt kell eldöntenünk, hogy mit akarunk. Akarunk-e együttműködni? akarunk-e kettős megközelítést, akarunk-e büntetést és dicséretet is. Nálunk például a családban többet használták a botot, mégis jók voltak az eredmények. Köszönöm szépen, Dolfen úr következik. Ja, danke, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szeretnék szólni. Ez önmagában már ugye egy új eszköz, olyan eszközről van szó, amelyek kapcsolatban a múltból tanulnunk kell. Ez azt jelenti, hogy önmagában a makro gazdaság egyenlőtlenségek megoldása az exekutív ág feladata, ez bizottság feladata. Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot, én ezt jónak tartom ezt a javaslatot ugye a fordított minősített többséget javasolják, ezt helyesnek tartom ebben az összefüggésben. Mi a parlament azonban rendelkezünk szintén egy feladattal, együtt döntők vagyunk, jogalkotók vagyunk, és nem vonulhatunk itt fedezékbe. Minimum olyan fontos szerepünk van, mint a tanácsnak és ez ebben a javaslatban még nem mutatkozik meg. Ez ilyen szempontból kell javítani ezen a szövegen. Azt hiszem, hogy a bizottság eléggé rugalmas kell, hogy legyen ahhoz, hogy a scoreboardban makrogazdasági tényezőket jelentsen meg, Azonban tudatában kell lennünk annak is, hogy egy olyan rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy az új szükségleteknek megfelelően új tényezőket vegyünk föl a scoreboardba. ami a makrogazdasági egyenlőtlenségek ellenőrzését illeti. A növekedés e, és a munkahelyteremtés nem, ezeket nem hanyagolhatjuk el, azonban a növekedés és a munkahelyteremtés azonban nem lehet e, e, nem szolgálhat kibúvónak a tagállamok számára ahhoz, hogy ilyen hatalmas egyen, egyenlőtlenségekbe, egyensúlytalanságokba bocsátkozzanak. Ha megnézzük az európai országokat, megnézzük, hogy hol volt növekedés és munkahelyteremtés az elmúlt időszakban, sajnos azt látjuk, hogy ez a növekedés sem volt fenntartható. És a munkahelyek számának sem, számát sem növeljük igazából, hogyha hamarosan eltűnnek ezek a munkahelyek valóban nevelő hatást is kell gyakorolni, nem csak büntetni, és ezért az Európai Bizottság több lépcsős modellje sok pozitív elemet tartalmaz. Egyetértek azzal, amit elmondtak a kollégák a büntetésekkel kapcsolatban. Az euró és nem euró országok gazdasági konvergenciáról van itt szó végeredményben. A gazdasági konvergencia az euró országokban más, mint a nem euró országban, hiszen a nem euró országokban vannak monetáris lehetőségek a gazdaságpolitikában, amelyek az euró országokban nem léteznek. Ezért kell, ezért jó követni az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint az euró és nem euró országok makrogazdasági egyenlőtlenségének megítélése különböző. Köszönöm. Edward. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Nem volt a hat jelentéstevőnek könnyű dolga. Kemény munkát végeztek, ott voltam némelyik ülésen magam is. Egy bizonyos konzisztenciát, összefüggést tartani a hat jelentés között, és a határidő is sürgetett. Most azonban egy olyan anyag jött létre, ahol nagyon sok átfedés érzékelhető és a jelentések túl vannak terhelve. Nagyon sok ismétlés található bennük, átfedés, mint mondottam. És egyes bekezdések még ugyanazon témáról szólnak a hat jelentésben. Most legalább ezek közül kéne válogatnunk a rövidebb, átláthatóbb pat kéne kiválasztani, és akkor azt kéne mindegyik jelentést betenni, ha már ugyanarról a témáról szól, ugyanazt a megfogalmazást kéne alkalmazni mind a hat jelentésben. Úgy érzékelem, hogy inkább a megelőzés a cél itt, mint a válság megoldása. És ez gond, mert épp még benne vagyunk a válságban, ki kell lábolnunk belőle. Nem egyszerű feladat ez, ám sokkal egyszerűbb arról beszélni, hogy ha jól mennének a dolgok, mit tennénk azért, hogy elkerüljük a következő válságot. Bevezetni szankciókat, hogy minél keményebbek, annál riasztóbbak, világosan belátva, hogy amikor a válsággal eljönne, akkor is túl kemények volnának ezek a szankciók. Ezt már most is beláthatjuk. Hiszen végsősorban a piacok azok tartják vissza az államokat a, a negatív intézkedésektől, visszatekintve ez látható, ám ha túl kemények a, a büntetések, a szankciók, és aztán később igyekszünk egy kicsit lazítani őket mindenféle administratív és politikai eszközök révén, akkor talán jobban, hogyha eleve nem vezetnénk be ezeket a kemény szankciókat, ha úgy sem akarjuk őket alkalmazni. Aztán még egy gondolat, a nem eurozónában levő EU tagállamok szerepe. Egy kicsit köztes szerepet hagytunk be. Mi lesz, hogyha, mi lesz az okkal, amelyek az ERM 2-be belépnek? ezekről nem egy szót sem látok a jelentésben, az átmenetben levő tagállamokról, hogy ezek a, a mechanizmust, ugye ezt a mechanizmust működtetnék a szankciók nélkül, vagy hogy? Az IRM 2 tagállamokra vonatkozóan ezt meg kéne állapítani, hiszen a, ezen államok majdnem mindegyike kötelezettséget vállalt az eurozónához való csatlakozásra előbb vagy utóbb. Nem világos az itt játszott szerepük. A harmadik gondolat, hogy ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból, és csökkentsük az adósságállományt, ez a híres egyenlet alapján, az egységes egy egyensúlyt kell találnunk, illetve azt, hogy a gazdaság növekedése magasabb kell legyen, mint a, a reál kamatláb, és kell működjön egy bailout mechanizmus. És itt a, a gond, az egyensúlyi állapotot, amelyet a megtakarítási programokkal akarjuk elérni, Végső soron eddig, a legtöbb tanulmány szerint, azzal az eredménnyel járt, hogy rontották a gazdasági növekedési teljesítményét minden államban. Lehet, hogy hosszú távon majd nem ez lesz a hatás, de eddig a gazdasági adatok arra utalnak, hogy negatív hatás jártak ezek. Írországban, Görögországban, mindenhol negatív irányba ment a növekedés a megtakarítási programok révén. És itt lép be a reálkamatláb, az adósságkönnyítés, a, a kötvények és az állandó mechanizmusok kellene, hogy segítsenek abban, hogy a reálkamatláb alacsony maradjon a hiteltvevő ország ö, szempontjából, hogy a kicsi gazdasági növekedését ne kelljen kockáztatnia. Ami pedig az Európai Monetáris Alap kérdését ezzel is foglalkoznunk kell, hiszen egy része ennek megvalósul a szerződések módosításával, amely egy állandó stabilitási mechanizmus felállítását teszi lehetővé a működési szerződések, az Európai Unió működésről szorozó szerződésben. Ám szerintem nagyon korlátozott ennek hatája, és nem is még az eurozóna tagállamok mindegyikére sem lesz alkalmazható, különösen kicsikre nem, Ciprusra, Máltára, Észtországra. Mert ha csak nem tudják bizonyítani, hogy az egész eurozónát fenyegeti veszély, amelyet most be sem lép. Hát milyen család ez, ahol egyes tagállamok hozzájárulnak a mechanizmushoz, amikor pedig szükség van rája, rá, akkor ha csak nem tudják bizonyítani, hogy az egész eurozónát fenyegeti veszély, akkor nem tudják bekapcsolni, nem tudnak élni ezzel. Aztán e mechanizmus kapcsán világosabbá kell tennünk, hogy a bizottságtól függetlenül működik-e, a bizottsági részétől, csak felügyeletet lát el, kiadhat-e, kibocsáthat-e kötvényeket, ezeket előbb-utóbb rendezni kell, hiszen a mechanizmus kérdés körébe tartozó kérdések, különösen a, a állandó válságmechanizmusra vonatkozóan igaz ez. Köszönöm szépen, Edward. Kértem, eh, eh, tanácsot kértem a eh, szerződés megfogalmazásával kapcsolatban, ugyanis felvetetted, hogy mi fenyegeti az euróériát, és azt mondtad, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Santi úr következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák, árnyék jelentéstevő vagyok. Az én frakcióm felel háromért a hat jelentés közül, a három utolsót, ami a napirenden szerepel. Amit most itt elmondok, nem azzal kapcsolatos, amit a jelentéstevők próbálnak elérni, ők nagyon ambiciózusak, sokkal inkább én az a téma általános megközelítését eh, szeretném itt felvetni, és a gazdaság irányítás kérdését. Nos, eh, ami minket illet, a GUE ezt ellenzi. Mi attól félünk, hogyha ezeket a következtetéseket eh, vonja le a szakbizottság, és az Európai Bizottságot támogatjuk, és azt mondjuk, hogy megfordíthatjuk az egyensúlytalanságokat, hogyha szigorúbbra vesszük a stabilitási paktumot, vagy makrogazdasági egyensúlytalanságokra megfelelő stabilitási mechanizmust vezetünk be, szerintünk akkor rossz irányba indulunk el. Az Európai Parlament és a mi bizottságunk és a válságbizottság is lehetőséget kapott arra, hogy elemezze ezt a válságot. Jól kezdtük a munkát, de aztán a következtetések nem voltak igazán jók. Elszalasztottuk az esélyt. De most ez az esély most megint itt van. Most közösen felelősek vagyunk ezek, ezért a csomagért, és a mi felelősségünk, hogy mit fogunk ezzel elérni. Próbálok egy kicsit konkrétabban fogalmazni. Ezzel, az, ezzel a csomaggal azt próbáljuk elérni, hogy a gazdaságpolitika kerete erősebb legyen, szigorúbb legyen. És ezzel ezt a csomagot nyomásként használhatjuk a tagállamokkal szemben azért, hogy ezek a tagállamok valódi mélyreható radikális reformokat vezessenek be a gazdaságpolitikába. És ez természetesen a munkavállalók és a polgárok többségének kárára történne. Ez az első tengely. Ugye azt mondjuk, hogy szeretnénk a hiányt ellenőrizni, szeretnénk az adóságot leépíteni, a stabilitási paktum ezért szigorodik, szankciókat vezetünk be, és olyan eredményekre fognak ezek vezetni, mint amelyek már bemutatkoztak a múltban is, és amelyeket nem szeretnénk még egyszer. Sokan azt mondják, hogy jó, de hogyha ezt megvalósítjuk, akkor növekedés, beindul a növekedés, és a foglalkoztatás újra elindul. De ugye nézzük meg a Lisszaboni stratégiát, tehát abban teljes foglalkoztatást ígértek, és mégsem működött. A stabilitás, a növekedés, ez mind egyszerre nem fog megvalósulni. Másodszor, az Európai Bizottság és a jelentéstevők is ugye szankciókat akarnak bevezni, bevezetni. Számos esetben az a helyzet, hogy észrevettük, hogy ezek a szankciók is ciklikusak. Ahelyett, hogy valóban az egyensúlytalanságot megoldanák, vagy visszafordítanák, csak mélyítik ezeket, még rontanak a helyzeten. Ami az es, es, egyensúlytalanságokat illeti, vannak különös, prog, különböző prognózisok, előrejelzések, azonban ezeknek az elemei, indikátorai, ezeket egyáltalán nem ellenőrzik a tagállamok vagy a kormányok. És akkor mi, mi ennek az eredménye? Görögországban és Írországban is vannak már tapasztalataink a témában. Strukturális reformokat be lehet vezetni a finanszírozási szektorban, pénzügyi szektorban, a munkaerőpiacon, illetve más területeken, és látjuk, hogy ez hova vezetett. Ez rossz út. Persze ambiciózus fáradozások ezek, megpróbáltunk újabb gondolatokat felvetni, újabb ötleteket bevezetni, erről lehet beszélni. Beszélhetünk az európai valuta alapról, na de nem itt, más keretben. Nem a nemzetközi valuta alap egy fiókjaként kellene létrehozni ezt az európai valuta alapot. Inkább szolidaritási alapról van szükség, de nem olyan alapról, amelybe aztán vissza kell fizetni a pénzt, mint a jelenlegi támogatási mechanizmusokban, amelyek ma működnek. Nézzük meg ezt az egész csomagot. Mi történik ebben? Az a helyzet, hogy a legnagyobb politikai és intézményi átalakulásra került sor az Európai Unióban. És a jelentéstevők is látják ennek a veszélyét, ezért nagyra becsülöm őket. Ezért viszont a szerződéseket is meg kell változtatni. Azt gondolom tehát, hogy valódi szerkezet átalakításra van szükség, de ez olyan radikális kell, hogy legyen, hogy az Európai Unió teljesen más képet mutat ezután, mint eh, ahogy most ismer, ma ismerjük. Ezért végeredményben én egy dilemma előtt állok. halasztottunk egy esélyt. Az Európai Parlament a válságbizottságban a Berez jelentéssel nem a megfelelő következtetéseket vonta le. Most azonban mi is jogalkotók vagyunk, társjogalkotók vagyunk, és ezzel a csomaggal vagy megmentjük az Európai Uniót, vagy pedig a kegyelmi döfést adjuk meg neki. Remélem, hogy nem a kegyelmi döfésről lesz szó, meg kell próbálnunk a jelentéstevőkkel együtt megpróbálni még javítani a jelentéseken. Ezzel egy időben el kell érnünk, hogy az Európai Parlament a felelősségének megfeleljen. Azonban, hogyha nem arra használjuk ki a felelősségünket, hogy javítsunk a helyzeten, akkor ez nem lesz jó. Oui, mes chers collègues, je souhaite... Tisztelt kollégák, én is szeretnék egy-két szót szólni arról a kompromisszumról, amely, amelyet a konzervatívok megjelenítettek. És hogyha tanácsal szembe akarunk szállni, akkor elég a parlamentre gondolni. Nos, tisztelt kollégák, teljes mértékben támogatjuk a a, támogatják a tanácsot. Egyetértünk a tanácsal abban, hogy a stabilitási paktumot meg kell erősíteni, és erő, hangsúlyoztuk is az ebben rejlő veszélyeket. A költségvetési politika ciklikusságát, prociklikusságát, illetve a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, ez csak súlyosbodni fog, és a növekedést csírájában folytják el, a deficitet is nem megfelelő irányba hozzák, hiszen prociklikusságról beszélünk, és nagyon fontos, hogy a növekedést újraindítsuk. Másodszorban egyetértenek a tanács alapban, hogy egy második szuperstabilitási paktumot kell létrehozni, hiszen a makrogazdasági egyensúlytalanságok esetében, külső és belső egyensúlytalanságok esetében pontosan ezt javasolják, de hát figyeljenek oda, hiszen mit javasolnak nekünk egy olyan helyzetet, amely a jellegű eladósodottságot csak súlyosbítani fogja, és olyan makrogazdasági helyzetet fognak létrehozni, amely a spanyolországihoz hasonlatos, amely nagyon sajnálatos. Tehát figyeljünk oda a szankciókra is, hiszen Európa ellenes hangulatban működünk, tudni kell pontosan, hogy miről is beszélünk, és Franciaországban is látni fogjuk majd ezt a következő választásoknál. Tehát figyeljünk oda a szankciókra, hiszen ezzel magát az európai gondolatot sodorják veszélybe. jelentéstevője voltam a Wikiford jelentésnek, itt nagyon sok megtárgyalandó téma van, az értékeléssel foglalkozó, az ellenőrzéssel foglalkozó intézményrendszerről van szó, a költségvetésről. Fontos, hogy füs, független fiskális intézményeket hozzunk létre, de hát mit jelent az, hogy független? Független a jelentéstevő szerint valószínűleg ez az állammal való kapcsolatot jellemzi, de ez nem lehet magánjellegű szervezet, hiszen akkor tévedünk alá értékeljük, illetve fölértékeljük az ezzel kapcsolatos kockázatokat, amelyek az államadóságot is érintik. Tehát független, független intézményre van szükség, és a kollégánk Pervans Berez azt javasolta, hogy egy ilyen jellegű számvevőszékhez hasonlatos intézményt hozzunk létre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Lehet, hogy politikaig nem volt teljesen korrekt a hozzászólásom, de azt hiszem, hogy rá kell világítani a veszélyekre. Utolsó árnyék előadónk, Kerenc úr. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Helyén való azt mondani, hogy a monetáris unió politikai unió nélkül bizonyos hátrányokkal jár a válságos időkben. Az rendjében egyetérhetünk, akkor is, hogyha nagyon különbözőek az elképzeléseink közelebb egy szorosabb politikai unióról, hogy kell-e vagy sem. A hat jelentés voltak éppen nem oldja meg a nagy kérdést, hogy merre tart Európa. Nem értek egyet azon képviseltessen, amikor azt mondják, hogy ezek messzeható, méreható változásokat hoznak az Európai Unióban. Szerintem nem. Nem elég méreható az a változás, amelyet előrányoznak. Hiába mondják egyesek. Amit itt voltak éppen orvosolni akarunk, az az, hogy itt a, a növekedés stabilitási paktumnak egy kis, kicsit mélyebb értelmet, nagyobb erőt adnánk. Senki sem, sem érvelésében sem olvastam azt, hogy, hogy, hogy semmi köze e jelentéseknek a, a paktumhoz, hogy az, hogy még Németország és Franciaország is kilépett a, a, a, a paktum kereteiből, túlköltekezett. Hát éppen ez volt a, a nagy baj. És a, a itt egy olyan hitelválság, egy olyan bizalmi válság érzékelhető Európában, ami a világ más részein nem érzékelhető. És az eurózónába vetett bizalom, amely közvetlenül úgy tűnik, közvetlenül adódik, közvetlenül kapcsolódik a stabilitás növekedési paktum nyilvánvaló és szembeötlő megsértéséből. Na most akkor felvetődik mindezek fényében a kérdés, mit kell tegyünk azért, hogy a paktum egyáltalán működjön. Az Európai Bizottság anyaga alapján ugye felmerült a vita, hogy bottal vagy kockacukorral működjünk-e, büntessünk, vagy édes, vagy ösztönözzünk. Hát nagyon sok ösztönző érvényesült Európában, cukor az volt bőven, inkább a, a bot, az ostor hiányát éreztük. Én Lettországot képviselem, egyik kisebb ha nem is legbüszkébb tagállamot, és a tanácsban azok az országok, Letország vagy Finnországról elhangzott, hogy megsérték a paktumot. És még Németország és még Franciaország is megsérti. Aztán van egy vita, aztán szavaznak arról, hogy kibüntessenek meg. Nehéz elhinnem, ismerve az európai valóságot, hogy a kis tagállamnak lenne esélye ahhoz, hogy összegye megfelelő szavazatokat ahhoz, hogy megúszza a büntetést. Még egy nagy tagállam is használva azokat az emeltjüket, amelyek a kezében vannak, ezt mindenki tudja, lehet, hogy megúszza. Úgyhogy az egész unió java érdekében az eurózóna, meg az én hazám szempontjából is, amelynek a valutáját az euróhoz kapcsolták, a pegrendszerrel, azt, kell, azt követeli, hogy ezek a büntetések automatikus módon működjenek, mert ha nem úgy működik, akkor alkudozás kezdődik. Ha nem automatikus a működés, akkor egyes tagállamokat arra bátorítunk, hogy felelőtlenül költekezzenek, hiszen a negatív hatások őket nem feltétlenül, hanem mindannyiunkat érintenek majd, ahogy azámat is, ahogy ma is látható. Úgyhogy azt gondolom, ugye egyetértek azzal, hogy több cukorra van szükség, a cukor finom, ösztönzőkre szükség van, de kell a bot is. Az elmúlt két-három éve rámutatott arra, hogy bot nélkül nem megy. Most, most Ford jelentésre ugorjak, ahol árnyék előadó vagyok. Itt a gazdaság előrejelzések kérdése merül fel egy országgal kapcsolatban. Ha a preventív természetét vizsgáljuk ennek a jogszabálynak, itt megint nem értek itt azokkal, akik azt mondják, hogy csak a jövőről beszélünk, holott most kell megoldani a válságot ma délután ezzel. Na hát, a jogalkotás hosszú távon, rendszer szerűen kell működjék. Ha jó jogszabályról van szó, akkor az megakadályozza a következő válságot. Ám ez a jogszabály, még ha teljesen végrehajtják is, és nagy botokkal hajtják a végrehajtást, akkor sem oldja meg a mai hitel hitelességi válságot, bizalmi válságot. Önmagában legalábbis nem. Úgyhogy ha hosszú távon vizsgáljuk a prevenció lehetőséget, akkor be kell lássuk, hogy mire alapoznak az előrejelzések. A bizottság javaslata egy potenciális konfliktust rejteget. Mi szerint ennyivel növekszünk vagy csökkenünk, ennyi százalékkal, míg a tagállam azt mondja, nem, nem nekünk más szemadataink vannak vitázni kezdjünk erről, hogy a bizottság vagy a tagállam adatai helytállóbbak-e? Szerintem termékenyebb, hogyha a bizottság azt javasolja csak, hogy algoritmusban egyezenek meg a tagállamok, amelyek alapján a gazdasági előrizéseket kiszámolják, elkerülve a későbbi ütközéseket. Mert nem azok állnak érdekeinkben, hanem a lehető legjobb elemzés szülessen meg minden tagállamra alkalmazhatóan, meg az EU egészére. Köszönöm. Thank you, Arthur. Sven. Köszönöm szépen, Sven következik. Um, colleagues, it's already... Kedves kollégák, már késő van, úgyhogy csak röviden szólok hozzá. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vesz ebben a eh, jogszabálycsomagban. A felügyeleti csomagban már láttuk, hogy működik pártokon túlmutatóan együtt dolgozni. Most már ez még nehezebb, ugyan, mert a politikai különbségek nagyobbak az egyes frakciók között, és hogyha őszinték vagyunk, akkor még nagyobb dolgok forognak itt kockán, hiszen a polgárok figyelik, hogy a parlament és a tanács most mivel rukkol elő. Úgyhogy azt gondolom, hogy a lehető leg többet meg kell tenni annak érdekében, hogy valami működőképes, gazdaságilag működőképes megoldásra jussunk, amely igazságos is. Mind a két szempontot figyelembe veszik a polgárok a jelen helyzetben. És többen is elmondták, hogy az a csomag, amelyet az Európai Bizottság javasolt, ez a szükséges megoldásnak csak néhány elemét tartalmazza. De egyes dolgok felett szemet húny. Kárinc kollégával egyetértek, olyan dolgokat javasol a bizottsági javaslat, amely szükséges. Szükséges például ö, ö, erősíteni a megbízható gazdálkodás alapjait. De hogyha megnézzük a kiadások oldalát, beszéltünk arról, hogy egyes tagállamok ugye megpróbálnak ki, mm, pótlólagos adóbevételekhez jutni, de ez nem elegendő. A másik dolog, ami még szintén fontos, világosá kell tenni azt, hogyha vannak egyensúlytalanságok, akkor van ugye deficit, és van többlet. Ezeket együtt kell vizsgálni. Meg kell nézni, hogy minek mi az oka. Nem mondhatjuk mindig azt, hogy mindig az a bűnös, aki hiányjal küzd, és az a legjobb tanuló, akinek töblete van. Végül pedig nem absztrakt helyzetben vagyunk most, hanem olyan helyzetben vagyunk, amikor is több ország nagyon eladósodott még az egyes leg, még leg, gazdag országok is, Németországról beszéltünk, másokról is beszéltünk, nekik is értékelniük kell, meg kell gondolniuk, hogy végeredményben nem olcsóbb-e a valódi adó együttműködésről szóló vitát megkezdeni, vagy megkezdene vitát arról, hogy az adóság átalakítása, átütemezése megtörténjene, vagy megfelelő kamatszinten pénzhez jutni, ezt biztosítani kell. A parlamentnek tehát a jelenlegi helyzetet arra kell kihasználnia, hogy működőképes megoldást nyújtson be, és ne csak technikai megoldásokra koncentráljon. Szilvi Gulár megpróbálta a hatályt egy kicsit kiterjeszteni, és ezeket a fehér foltokat valóban meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk. Az egyszerű automatizmus önmagában nem elegendő. Meg kell próbálnunk valami igazi gazdasági unió felé elmozdulni amelynek megfelelő intézményrendszere van, amely döntéseket hozhat, legalább az eurózónában. És ebben a keretben azt gondolom, hogy a parlament közös érdeke az, hogy ne a tanács térfelén landoljon ez a dolog, hanem a közösségi módszer legyen érvényes rá. Meg vagyok győződve arról, hogy a valóság jelen pillanatban a gazdasági adatokról, a számokról szóló vita olyan irányba mozdítja el a vitát, amelyre már rámutattunk többen is a kollégákkal. A válságból nem lábalunk ki azáltal csak, hogy a stabilitásra vagy a szolid gazdálkodásra mm, koncentrálunk. Ennél messzebb kell mennünk a vitában. Köszönöm, Sven. Köszönöm, Sven. Még négyen vannak a listán. Mindenki két percet kap. már úr az első. Köszönöm. Egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, amit Karin úr fejtett kezimét. Ám két dolgot hozzátennék még én is hogy, hogy a mire hegyezzük ki ezeket a jogszabályokat. Hiszen egyre inkább összekapcsolódik minden a modern társadalomban. Hogy infrastruktúrában mennyit ruházunk be, az hatás van a hosszú távú növekedésre, meg a jövő évek stabilitására is. Ám a, az iskolák, az oktatás, a gyermekgondozás kérdései is ide tartoznak. És ez már egy napi politikai vitához visz bennünket, és ezáltal elveszítjük a, azon a fiskális stabilitás meghatározó eszközök fölötti hatalmunkat, amelyekről döntenünk kell. Ez a vita is emlékeztet bennünket erre. A legfontosabb tehát az, hogy azon kritériumokra koncentráljunk, amelyek a pont ö, táblázatot megalakít, meghatározzák, és amelyek a pénzügyi stabilitásra döntő hatással vannak. Ezek pedig a hiányok és a, a pluszok, a szuficitek, illetve a folyófizetési mérleg alakítása. Ennek a, tehát ezekre kell koncentrálnunk, és érzékelhető sző, hogy egyre az a tendencia, hogy egyre nagyobb ilyen scoreboardokat készítünk, egyre több politikai elemet vive a vitába. Holott minél több a politikai elem, annál kevésbé pontos, és minél több a politikai vita a stabilitási paktum végrehajtásánál, annál bonyolultabb lesz ez fontos, hogy ne csak a hiányokra, hanem a, a szuficitekre is koncentráljunk a jó időkben, a bőséges években. És erősítenünk kell a középtávú célok, célrendszert is, hogy aztán követhető legyen. Ne csak arról folyjon a vita, hogy a tagállam által készített előrejelzés mennyire hiteles. Ugye ez saját érdekünk, hogy ezt biztosítsuk, és a, és a a bizottság nem tudja teljes mértékben magára vállalni a tagállamok felelősségét, ám a célok megvalósulását is követni kell, hogy a következőkben mennyiben tudjuk teljesíteni a, köz, a költségvetési egyensúly célrendszerét. Ez a fő feladatunk. Lenne még feladatunk, de azt most nem mondom el, elnök úr. Köszönöm. Lajos, please, Gracias, señor presidente. Just one remark because... Uh... Bokros Lajos, köszönöm szépen, elnök úr egy megjegyzésem lenne. A 27-es módosítással kapcsolatban, amely az 1.26-ra vonatkozik, szerintem mind a két ö, szempont, mind a két opció rossz, hogyha én szerény véleményemre kíváncsiak. Hogyha kalkulálunk, megnézhetjük, hogy az ön országában konkrétan ez nagyon a függ a feltételezésektől, mennyi növekedést várnak, E, illetve az adósságfinanszírozást hogyan oldják meg. A stock and flow problémája merül itt fel. ha 135 GDP 135%-ával eladósodott országról van szó, akkor ez reménytelen. Ha 70 százalék, akkor még mindig e, e, nyitott kérdés. Eh, csak akkor működik, hogyha van növekedés. Ha nincs növekedés, akkor ugyanaz a probléma merül föl, mint amit a kollégáim említettek, hogy anticiklikus vagy prociklikus eh, politikát akarunk megvalósítani. Aki nem, akik nem használták föl a jó időket arra, hogy, eh, hogy mm, tartalékoljanak, azok csak a prociklikus politikát választhatják ma. Azok, akik azon E, eredeti bűnnel rendelkeznek, hogy e, prociklikus politikát e, folytatnak, azok nem térhetnek át jó időkben, azok nem térhetnek át rossz időkben anticiklikus politikára. Figyelembe kell venni tehát az eredeti megközelítést, és aztán figyelembe kell venni azt, hogy milyen ösvényen indulhatunk el, hogyan tudunk közelebb jutni egy fenntartható megoldáshoz. Pervans következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A foglalkoztatási bizottságban jelentéstevője volt, vagyok három jelentésnek. Volt Mánkor Ferreira és Aglund jelentések árnyék jelentéstevője vagyok. Hadd mondjam el, hogy ebben a csomagban az európai jogalkotási munkák maradványaival foglalkozunk. Hát a mai vitában föl kellene ezt vetni, és tisztán kellene ezt látni. Amikor megkezdtünk erről, besz- elkezdtünk erről beszélni, akkor még a tanácsban ennek nem volt igazán jelentősége. olyan javaslatokat nyújtottak be, amelyek nem a komoly problémákra vonatkoztak, amelyeket egyébként mi felvetettünk a válságbizottságban is, és önöknek a jelentéstevőknek feladata az, hogy ezeket megvizsgálják, amikor a szerződés felülvizsgálatára kerül sor. Nos, távirati stílusban milyen problémák merülnek itt föl, vagy milyen javaslatokat adhatok véleményíróként a foglalkoztatási bizottságból? Vannak itt számszerűsített javaslatok. Ha a tagállamok közötti versenyképesség eltérését, divergenciáját akarjuk csökkenteni. A stabilitási és növekedési paktumban pont arról van szó, hogy ez lehetővé teszi a különböző fejlettségi szintű, különböző kilátással rendelkező országok számára, hogy egy ugy, ugyanazon valutát használják, és ebben fennmaradjanak. Aztán a prudent fiscal policy is felmerül. Én ezt egy másik koncepcióval helyettesíteni. Én inkább hatékony költségvetési politikáról beszélnék. Azt gondolom, hogy ezt végig kellene gondolnunk. Most úgy egyensúlytalan a demográfiai helyzet is, és globális kihívásokkal nézzünk szembe. Most ez lenne a jó megközelítés. A harmadik dolog, amit még mondani szeretnék, és ez az utolsó, amit most itt elmondok, pedig még nagyon sok lenne, az Európai Bizottság 121-es cikkre alapozza a javaslatát, a 121. cikkére, ez a gazdaságpolitikára vonatkozik, holott itt a, a 148-est is figyelembe lehetne fenni, venni, mert az Európai Unió ugye felelősséggel tartózkodik, az, e, a, tartózik az európai országokkal szemben is, és Én itt kettős jogi alapot javasolnék a 121-est és a 148-ast, hogy ez a helyzet ne úgy alakuljon, mint ahogy az Európai Bizottság ezt benyújtotta az európai szemeszterrel kapcsolatban, mert itt nem csak a, a tagállamok közötti konvergenciai versenyképességbeli különbségekről van szó. Köszönöm, Astrid. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék visszatérni a pénzügyi ellenőrzésre, az ellenőrzés témájára. A parlament nagyon fontos szerepet játszott ebben a témában, hiszen egy koherens véleményt és európai véleményt véd meg. Hogyha az Európai Parlament ezen anyag kapcsán hasonló szerepet kíván betölteni, akkor figyelembe kell venni azt, hogy több Európát nagyobb fegyelemmel érhetünk el. Azt hiszem, hogy mindenképpen fontos kimondani ezt, hogy nem lehet a több integrációt megvédeni. És ki kell térnünk a költségvetésre. Ami az eurókötvényeket illeti, az előttem szóló nem akart erről szólni, de véleményem szerint szólni kell erről is, beszélni kell erről is, hiszen zavaros ez a vita, és tisztázni kell, hogy pontosan miről is beszélünk. Milyen eurókötvényt választunk, ez meghatározza, hogy milyen következményekkel jár majd ez. Itt nem szeretnék mélyreható következtetéseket levonni, de azt hiszem, hogy beszélnünk kell erről is. Azonban van egy konkrét kérdésem, a 3%-os deficit kritériumával kapcsolatban. A központi irányítás, az állami vezetés, illetve a társadalom biztosítás kérdései merülnek itt fel. Nézzük először is a társadalom biztosítást. Egy példát szeretnék mondani. 2014-ben 2,7 milliárd eurós költségvetése van Luxemburgnak. Ez a GDP 1,2%-ára rúg azonban a központi igazgatás 3,4%-os költségekkel számol. Itt rövidtávú lépéseket próbálunk megvalósítani. De ez nagyon, nagyon is súlyos, hiszen több mint 10 milliárdos tartalék az, az állami, államháztartásban, a nyugdíj területén, amelyet az elmúlt években fölállítottunk. Ennek eredményeképpen 1,5%-os deficittel, illetve 3,4%-os deficittel kell számolnunk a közigazgatásban. Nem lehetünk elégedettek, hogyha ezeket a kritériumokat nem vesszük figyelembe, de azt hiszem, hogy mindezeket a kérdéseket fontolóra kell venni, hiszen az állami költségvetésben a kiadások 36%-a, illetve a fizetések 20%-a, a beruházások 13%-áról beszélünk, tehát egy nagyon súlyos, súlyos problémáról, rövid távon, de közép és hosszú távon is. Elnézést kérek eh, Berez asszonytól, majd a foglalkoztatási bizottságban foglalkozhatnak erről a, ezekkel a kérdésekkel, és mind a három jelentést kidobhatják az ablakon. Azt hiszem azonban, hogy mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy pontosan mi is forog kockán, miről beszélünk. Röviden, elnök úr, itt a felülvizsgálatról van, felülvizsgálatról van szó, de engem nagyon aggaszt az, hogy az felügyeleti szerveken szerveket hogyan használjuk arra, hogy egyes dossziékra visszatérjünk. Most megpróbáljuk megszüntetni és tönkretenni azt, amit a parlamentnek már sikerült elérnie. Köszönöm szépen, most a belga elnökséggel lesz egy találkozónk, hogy bizonyos kérdéseket megvitassunk, ezért most Lezárom az ülést, február 10-én délig lehet benyújtani módosító javaslatokat. A szavazás április 19-én 20-án lesz, és aztán a júniusi plenárisra kerül a téma. Ezek indikatív adatok, ez a frakciók közötti megegyezés eredménye lesz, hogy hogyan néz ki pontosan a kalendárium. Köszönöm szépen mindenkinek, és kellemes estét kívánok!